Okay, I think that, that we, we've been waiting our, our, our... Rendben van, kedves kollégák, úgy vélem, hogy letelt az a néhány perc, amit még kívántunk várni. Lénárt itt van, Deli még nincs itt, de hát azért van már néhány árnyék jelentéstevőnk, úgyhogy el fogjuk kezdeni a munkát. Majka Klevának fogom először is megadni a szót az előadónak a kohéziós politika keretében foganatosított energiahatékonysági intézkedések végrehajtása és hatása. Tessék! Köszönöm szépen! Szlovénul fogok hozzászólni, úgyhogy mindenki vegye fel a fejhallgatóját. Torej, kolegice in kolegi, pred vami je kratek delovni dokument, ki Kedves kollégák, egy rövid munkadokumentumot tudunk egyelőre mindenkinek a rendelkezésére bocsátani, és ez lesz a munka alap, és ennek alapján fogom majd elkészíteni a szöveget. Tehát egyelőre ennek az előzetes munkadokumentumnak a megvitatására kerül sor. Remélem, hogy mindenki elmondja majd ezzel kapcsolatban a véleményét, és így tényleg olyan szöveget tudok kidolgozni, ami az egész szakbizottságnak megfelel. A hatékony, nyitott, fenntartható és intelligens növekedésnek rendkívül fontos része az energiahatékonyság itt az Európai Unióban. Úgy gondolom, hogy még nagyon sok mindent tehetnénk annak érdekében, hogy 2020-ra 20%-kal tudjuk csökkenteni az energiafelhasználást. Tehát minden politikában erősebb szerepet kellene kapnia az energiahatékonyságnak. Az energiahatékonysági előrelépések nagyon fontosak egyrészt az Európai Unió versenyképességének szempontjából, másrészt pedig a klímaváltozás elleni harcban. Az energiahatékonysági intézkedések azonnali és kézzelfogható profitot hoznak mind az ipar számára, mind pedig a háztartások számára, hiszen Hogyha tudjuk csökkenteni az energiafordított költségeket, az mindenkinek csak az előnyére válhat. Ezen kívül azon kell igyekeznünk, hogy minél inkább szénmentesebbé tegyük a gazdasági fejlődésünket, és ez is szoros kapcsolatban áll az energiahatékonysági intézkedésekkel. Az Európai Bizottság a következő programozási időszakra meg fogja kettőzni a, kohé- a kohéziós politikán belül azokat a kifizetéseket, amelyek a klímára vonatkoznak. Tehát nagyon komoly finanszírozást kapnak az energiahatékonysági intézkedések. Tehát egyrészt nő a költségvetés, másrészt tematikus szinten próbálják összefogni a különböző energiahatékonysággal kapcsolatos intézkedéseket, és ezen kívül operatív intézkedéseket is kidolgoznak majd. Ezek az új elemek a kohéziós politika energiahatékonysági csomagjában. Természetesen a költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások még nem zárultak le teljes mértékben, de az minden tagállam számára egyértelmű, hogy egy jól finanszírozott kohéziós politika elengedhetetlen fontosságú. Tehát egyrészt a finanszírozási elkötelezettségeket kell rendeznünk, hogy valóban el tudjuk érni a 20-20-20-as célkitűzéseket. Én a szövegemben természetesen az energiahatékonyságra fogok koncentrálni, meg fogom nézni, hogy milyenek a jelenlegi energiahatékonysági intézkedések, és ezek után ajánlásokat is meg fogok fogalmazni annak érdekében, hogy az elkövetkező években ezek az intézkedések hatékonyabb legyenek, hatékonyabbak legyenek. Az elmúlt nyári mandátumba nem szeretnék beleszólni, mert ugye ott egy közös jogalkotási keret született meg a kohéziós politikákkal kapcsolatban, illetve a különböző alapokkal kapcsolatos rendeletek is megszülettek. Tehát ebben nyilván nem fogunk beleszólni, de a parlamenti vitát azért felhasználhatjuk arra, hogy a nemzeti parlamenteket és az Európai Uniós intézményeket arra ösztönözzük, hogy hatékonyabban foglalkozzanak az energiahatékonysággal, és hogy ezeket a szerveket, partnereket jobban megismertessük a jelenlegi helyzettel, és azzal, hogy az energiahatékonysági politikákat hogy lehet még jobbá tenni. Három fontos témával szeretnék foglalkozni a jelentésemben. Először is a jelenlegi intézkedések hatékony végrehajtása lesz a téma. Tehát szeretném megvizsgálni, hogy azok az intézkedések, amelyek jelenleg hatékonyak, hatásosak és sikeresek, miért azok? És ebben a tekintetben is meg fogok majd fogalmazni néhány ajánlást a kohéziós politika keretein belül, hogy hogy lehetne még hatékonyabban eljárni. A jelentés természetesen az építőiparral, az épületek energiahatékonyságával is foglalkozni fog, mert az általános energiahatékonyságnak jelentős része múlik az épületek energiahatékonyságán. Tehát amikor energiahatékonyságról beszélünk, akkor alapvetően az épületeket kell energiahatékonyabbá tenni. Természetesen vannak más ágazatok, mind európai, mind nemzeti, mind regionális szinten, amelyek fontosak, és amelyeket a kohéziós alapoknak úgy kell befolyásolniuk, hogy ezek is az energiahatékonyság irányába lépjenek el, mondjuk az energiainfrastruktúrák, a KKV-k, a közlekedés, valamint a tárolási és transport infrastruktúrák az energia szempontjából. Ami az egész jogalkotási folyamatot illeti, leginkább a végrehajtási fázisra szeretnék koncentrálni, és arra, hogy a megszületett jó intézkedések miért nem hoznak megfelelő eredményeket. A tanácsi elnökség elkészített egy jelentést az európai szemeszter végrehajtásával kapcsolatban, és ennek is van egy része, amely az energiahatékonyságról szól itt ebben a tanácsi jelentésben is megemlítésre kerül, hogy sokkal gyakorlatiasabb jellegű energiahatékonysági intézkedésekre lenne szükség. És hogy sok esetben a jelenlegi jogalkotás végrehajtása is sántít. Tehát van ez az európai szemeszterről szóló jelentés, aztán vannak új jogalkotási elemek, például az energiahatékonysági irányelv, valamint az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv, de ezen kívül a számvevőszék jelentését is figyelembe kívánom venni, ugyanis a számvevőszék vizsgálta az energiahatékonyságot, és számos kritikát megfogalmazott. A bizottságnak pedig lesz még egy stratégiai jelentése a 2007-2013-as időszakról, amely márciusban lát majd napvilágot. És szeretnék még a jelentésem utolsó részéről is szólni néhány szót, ez tulajdonképpen a jövőről beszél majd. Itt két elemet szeretnék kihangsúlyozni. Először is a jövőbeli támogatás koncepciói és irányvonalai, valamint azok a jogalkotási változtatások, amikre szükség lesz különböző kormányzati szinteken, illetve a különböző alapok esetében. Meg vagyok győződve arról, hogy egy ilyen felépítésű jelentés egészen biztosan nem talál majd süket fülekre, hanem igenis el fogják olvasni, és figyelembe fogják venni ezt a jelentést. Azt is figyelembe kívánom venni, hogy az általános rendelettel a különböző alapokról szóló rendeletekkel kapcsolatban már milyen munkát végzett el a parlament, tehát nem szeretnék átfedéseket, dupla munkát. Éppen ezért a saját jelentésemet azokra a témákra fogom majd korlátozni, amelyek tényleg az energiahatékonyságról és az energiapotenciáról szólnak. Úgyhogy várom a megjegyzéseket, a véleményt a kollégák részéről, és biztos vagyok benne, hogy megfelelőképpen tudunk majd együtt dolgozni, hogy egy nagyon komoly jelentést tudjunk kidolgozni, aminek komoly üzenete van. És reméljük, hogy ezt az üzenetet meg is fogják hallgatni. Köszönöm szépen. Kolinszka Babinszka az ennek jelentéstevők részéről. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas hozzászólást hallottunk, nagyon teljes köri volt ez a hozzászólás, úgyhogy köszönhetett mondanék a kolléganőmnek. Képviselőasszony, valóban ez egy nagyon fontos téma az egész unió szempontjából. Egyből elmondhatom önöknek, hogy nagyon izgalmas itt a parlamentnek a vizsgálata témában. Két héttel ezelőtt foglalkoztunk már az energetikai hatékonyság témájával, szavaztunk is az hatékonyságokkal és két hónap elteltével visszatér ugyanez a téma, ha bár egy más szemszögből, egy szűkebb szempontból, mert csak az energetikai hatékonyságról van szó itt most a szoros értelemben. De azért az a kérdésem, valóban szükség van-e kettő jelentésre ugyanabban a témában. Ezzel együtt jeleztem, hogy ön kolléganő egészen kiváló módon vezette fel ezt a témát. Mint árnyék jelentéstevő, én támogatom ennek a témának a tagolását, mert valóban az energiahatékonyság kulcsfontosságú. Ezt máskülönben fel is ismertük az európai alapoknak a szabályozásában. Nagyon lényeges lenne az, hogy az épületek, a lakásépületeknek és a középületeknek az építkezésénél figyelembe vegyük ezt a szempontot. E tekintetben tudjuk azt, hogy nagyon sok olyan középület létezik, olyan lakóház, amelyik messze, de messze van még a kellő energia hatékonyságú megoldásoktól. Úgyhogy mindent mozgósítanunk egy témában, a célt teljesíteni kell és a célok számának a növelése ugyanakkor nem igazán a hatékony megoldás véleményem szerint. Felverül bennünk egy további kérdés is. Vajon igazán okos megoldás-e átcsoportosítani a forrásokat a megújuló energiától az energia hatékonyság költségvetési sorára. Tehát felmerül bennünk a kérdés, hogy ez egy jó megoldás-e. El kellene kerülni azt, hogy a kohéziós alapból átcsoportosítások, történnek az ennek lehetőségre, mert egy eleve már nagyon sok eszközünk van így is a kezünkben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nem látom a többi jelentést tevőt, de lehet, hogy vannak olyan kollégák, akik szeretnének szót kérni a munkadokumentum kapcsán, energiahatékonyság munkadokumentum kapcsán. Az Európai Bizottság képviselőire tekintek most, hogy kívánnak-e reagálni az elhangzottakra. Igen. Akkor meg is adom a szót, és kérem mutatkozzon be. Köszönöm szépen. Newman vagyok, a az Európai Bizottság városfejlesztési osztályra jöttem. Örülünk ennek a jelentésnek. Időszerűen érkezett ez a jelentés, hiszen ezen a területen növekvő jelentőséget tapasztaltunk az elmúlt években, hiszen a 2020-as célkötőzések az energiamegtakarítás szempontjából, vagy a, az új épületekre vonatkozó jogszabályok átdolgozásával, minden is bevontuk az Európai Parlamentet ezekbe a munkákban. Azt is láthattuk, hogy egyre fontosabbá válik a jelenlegi kohéziós politikai periódusban ez a téma egyre több pénzt költöttek el erre. Néhány évvel ezelőtt 4 milliárd volt még az befektetésekre az EU-ban, és a jelenlegi időpontban 5,5 milliárdot különítettünk el, tehát növekvő tendenciát láthatunk itt, tehát átalakulnak a tagállamokban, a régiókban is a prioritások. Ezen módosításnak köszönhetően, amit megemlítettek, amit 2009-ben tettünk meg azért, hogy minden tagállamban támogathatóak legyenek a lakhatási befektetések. önökkel is tárgyalunk, a parlamenttel, a tanácssal is a következő időszak keretéről. Nagyon is nagy hangsúlyt helyeztünk erre a területre. Természetesen megkívánunk felelni az EU 2020-as célkitűzéseinek, illetve a 20%-os energiamegtakarítási célkitűzésnek. Ezen kívül azt is javasoltuk, hogy nem ne egyfajta külön egyszeri díjak legyenek, hanem inkább visszatérő ö, ö, kiadása például kölcsönök formájában. Ez a fajta úti terv, amely minden tagállamtól a következő év áprilisára egy renovációs útitervet ír elő a nemzeti épületállomány tekintetében. Ez nagyon fontos stratégiai dokumentum lesz majd, amelyel a műveleti programokat már be lehet tervezni, hogy hol kell majd befektetni. Ez a jelentés nagyon hasznos lesz, és nagyon is időszerű, ahogy elmondtam. Megvizsgáltuk a 2011-es eredményeket az Európai Bizottság részéről, értékeltük azt, hogy a tagállamok mit tettek, főként a lakhatás, a lakóházak energiahatékonysága kapcsán, de a korábbi periódusokat is megvizsgáltuk. Uh, uh, megvizsgáltuk a jó példákat is, uh, amelyek inspirálóak lehetnek a többi tagállam számára is, amikor a következő periódust előkészítik. És természetesen ezen a területen gondolni kell arra, hogy a helyzet másképp néz ki minden területen. Különböző lehet a helyzet egyes tagállamokban, tehát mindenképpen egyfajta személyre szabott megoldásra van szükség a befektetések tekintetében. A jó gyakorlatok nagyon fontosak, viszont nem szabad elfeledni az sem, hogy ezeket egy kicsit szemére kell azonban szabni mindig. Köszönöm szépen. Thank you, thank you very, very much. Köszönöm szépen. Két megjegyzésem lenne a saját részemről. Először is köszönöm szépen ezt az átfogó megközelítést. Hogyha megnézem a kohéziós eszközt, akkor úgy gondolom, hogy jobban kellene koncentrálnunk a 2009-es rendelet változtatásra. Itt nem csak arról van szó, hogy egy kiegészítő változás volt, ez egy óriási változás volt, egy áttörés volt. A lakóházatnál is megjelent Európa szinten az energiahatékonysági előírás. Ön azt mondta, hogy a jó gyakorlatokat nézik meg. Szeretném tudni, mik voltak a rossz gyakorlatok olyan szempontból, hogy miért nem tekintették ezeket jó gyakorlatnak, vagy miért nem fogadták ezeket el. Mert a következő időszakban és lesznek kötelező célkötőzések az energetikusság szempontjából az, és ezért fontos lenne fontos tudni azt, hogy miért voltak bizonyos gyakorlatok, amiket jó gyakorlatnak tekintettek, és miért voltak olyan gyakorlatok, amiket nem tekintettek jó gyakorlatnak. Ez egy lényeges bekezdés lehet a jelentésben, hiszen ezt fogjuk megváltoztatni a rendeletben, és most, hogy már véglegesítjük, ahogy ön is mondta, a munkánkat az új rendelet szempontjából a mandátum értelmében, ennek kapcsán fontosabb válik majd a végrehajtás is. Az Európai Bizottság képviselője már elmondta, hogy nagyon különböző helyzetek állhatnak elő, különböző lehet a a helyzet az egyes tagállamok tekintetében. Azt kérném, hogy a lakóházak kérdését mindenképpen kezeljék kulcsfontosságuként a jelentésükben és meg kell találni a regionális politika idevág megfelelő eszközeit. Kedves kollégáimra tekintek, de szerintem annyira egyértelmű ez az egész kérdés, visszadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, én is szeretnék még néhány szót szólni itt a vita végén. Kolaszke asszonynal tökéletesen egyetértek, és szeretném is megnyugtatni őt, hogy az épületek energiahatékonysága az egyik legfontosabb téma lesz. Tehát ez központi témája lesz a szövegemnek. Egyébként a Nőjogi Bizottságban a szociális lakhatásról egy nagyon érdekes vitát lefolytattak, és megvan az áldés jelentéstevő is, a foglalkoztatási szakbizottságban. Tehát mindezeket a témákat össze fogom fogni, és a lakhatás tényleg nagyon fontos témája lesz a szövegemnek. Ami a jó és hát rossz gyakorlatokat illeti, ezeket is meg fogom vizsgálni. És itt ugye az a legfontosabb kérdés, hogy a végrehajtás miért olyan nehézkes az energiahatékonysági témakörben azt hiszem, hogy igazán rossz gyakorlatok azért nincsenek, és mégiscsak jobb lenne, hogyha a jó gyakorlatokra koncentrálnak, de ezt mindenképpen meg kell nézni, hogy azok a jó kezdeményezések, amik megszülettek, miért nem váltak valóra sokszor helyi szinten. A bizottságnak is köszönöm szépen a hozzászólást a finanszírozási eszközökkel kapcsolatban. Nekünk erről volt egy véleményünk, én voltam ennek az előadója, ez körülbelül egy éve volt, úgyhogy én is azok között vagyok, akik maximálisan támogatják a pénzügyi eszközök végrehajtására vonatkozó bizottsági megjegyzést. Ez a dokumentum egyébként egyelőre munkadokumentum, megpróbáltam ide leírni a legfontosabb gondolataimat, és ezek alapján fogom majd a jelentést az elkövetkező hetekben kidolgozni, úgyhogy lesz még lehetőség arra, hogy ezt részletesen is megvitassuk itt a szakbizottságban. Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, ezeket figyelembe is fogom venni, és már is nekilátok a jelentés megírásának. Rendben van, köszönöm szépen ezt az irányadó vitát, köszönjük, hogy megismerhettük a munkadokumentumot, és most pedig megragadom a kalapácsot, mert hogy következik a szavazás, de előtte még fél óra szünetet tartunk. Hát először ülök itt, és már is fél óra szünet következik. Esetleg mesélhetne néhány történetet a gyermekkoráról, vagy hát akkor mégis inkább tartsunk szünetet. Dear colleagues, can we check the, machinery? Kedves kollégák, ellenőrizzük le a szavazógépeket. Mindenkit arra kérnék, hogy helyezze be a szavazókártyáját, és akkor Miguel ellenőrzi a készülékeket. A szavazást megnyitom. Elég kevesen vagyunk, de azt hiszem a kórum azért megvan, úgyhogy fogunk szavazni. Van, aki nem szavazott, úgyhogy így nem tudom eldönteni, hogy nem működik a gép, vagy pedig nem nyomták meg a gombot, csak 26-an szavaztak, de mindegy, most lezárom ezt a próbaszavazást, és hogyha nincsen senkinek problémája, akkor elkezdjük. Konstance! Mielőtt megkezdenénk a jelentésről a szavazást, szeretnék feltenni egy kérdést, és szeretnék egy megjegyzést is tenni. Szeretném előre bocsátani azt, hogy a frakciónk semmi esetre sem kíván elvonni élelmiszersegélyt az Európai Unió legszegényebbjeitől, de ez a jelentés már a kezdetektől fogva nehézséget jelentett. Kezdetben csak franciául volt meg, már a Korábbi alkalmakkor ezt elmeséltem, de rendben, most már a szavazásnál tartunk, és megállapítottuk azt, hogy két dolog tényleg problémás ebben az állásfoglalásban, ebben a véleményben. Először is a pénzek növelése. A tárgyalások során a kormány és államfőktől kaptunk számolatokat, és most pedig szeretnénk ismételten konkrét számolatokat beleírni a javaslatban. Korábban ezt nem tettük. Általában ezt mindig nyitva hagytuk a tárgyalások előtt. Most pedig egy olyan helyzetbe kerültünk, amikor szavaznunk kell a költségvetés növeléséről. Hogyha itt frakcióként ez ellen szavazunk, akkor nem azért, mert nem szeretnénk segítséget adni, és nem politikai okokból tesszük ezt, hanem szakmai okokból. Úgy gondoljuk, hogy nem szabad a tegyelási bázist elhagynunk, nem szabad itt számokkal zsonglorködnünk. A második dolog az az, hogy számos módosító indítvány van, amely a teljes irányítási rendszert az Európai Bizottság részéről meg szeretné szüntetni. Frakciónk véleménye szerint ez ellentétes a költségvetési rendelettel, hiszen mindannyian tudjuk, hogy egy új jogi alap van most már, és a az ESZA keretén belül van a élelmiszersegély, ez megosztott irányítás alatt van, shared management alatt van, és ezért minden szinte megfelelő ellenőrzési mechanizmusok vannak. Lehet arról beszélni, hogy ezt könnyítsük és egyszerűsítsük ebben az esetben, de véleményem szerint és véleményünk szerint ezt nem lehet teljesen törölni. Ezért abban maradhatnánk, hogy a szavazást halasszuk el, és ellenőrizzük mindezt, és adjunk esélyt arra, hogy a módosítókat újonnan meg lehessen fogalmazni, vagy újfajta kompromisszumokat találjunk. Hogyha nem kapok ezért többséget, és tényleg szavaznunk kell ma, akkor vegyék jegyzőkönyvben megjegyzésemet, és lássák ezt úgy, mint szavazatmagyarázatot, hogy miért nem fogadja el a frakciónk mindezt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kálek úr. Tessék, Alan. No, je, je... Constance nous... Constance azt mondja nekünk, hogy egy sorok miatt nem fog szavazni erre a jelentésen megjelölte. Tehát az okokat úgy, mi közben javasolja, hogy a legrászorultabb számára segít folyósítsunk. Na most tudjuk azt, hogy a költségvetési, költségvetési viták még zajlanak, hogy egy sor dolog még nem záratott le, és egy sor szám helyett inkább csak x-eket gépeltünk be a szövegbe. De figyelembe véve azt a válságot, amely jellemző most ránk, azt észleljük, hogy a legrászorultabb soha nem voltak, voltak annyira kitéve, mint most, és soha nem szorultak annyira az európai szolidaritásra, mint jelenleg. Tehát vannak olyan szempontok, amelyeknek szerintem semmi keresni valójuk nincs ebben a típusú tárgyalásban, és azt hiszem nagyon sártalmas és káros lenne az, hogyha nemmel születnének itt a szavazatok. Mindjárt megadom a szót az előadónak is, de Lambert az EPP nevében szeretnél valamit mondani? Igen, hát egy kicsit össze zavarodva ugyanis az imént majdnem elkezdtük a szavazást, aztán mégse kezdtük el a szavazást, és most arról beszélünk, hogy ez a dokumentum jó-e, vagy nem jó, jól van elkészítve, vagy nincs jól elkészítve, pedig már majdnem szavazni kellene. Az én véleményem az, hogy ezt a dokumentumot jól elkészítették, és megszületett ezzel kapcsolatban egy megfelelő szavazólista is hogyha valamilyen okból üzenetet szeretnénk ezzel kapcsolatban küldeni, akkor annak más módja is van, mint hogy felrúgjuk ezt az egész dokumentumot. Az igaz, hogy minden egy nagyobb keret része, ezzel egyetértek, és szerintem sokkal rugalmasabbnak kellene lennünk. Én azt javaslom, hogy szavazzunk. Szavazzunk, méghozzá ragaszkodjunk az elkészített szavazólistához és az elkészített kompromisszumokhoz, és akkor legalább nem veszítünk időt. Köszönöm szépen, most az előadót, Omár Zsúrat kérem. Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm. Kisi meglep engem az, hogy egy ilyen vita alakul ki néhány perccel a szavazás előtt. Ugyanakkor ennek a kilakuló vitának az a haszna, hogy világosá teszi a különböző álláspontokat. Szeretnék most kitérni a kompromisszumra, amelyet valamennyi politikai frakcióval kötöttünk akkor, amikor kidolgoztuk ezt a jelentést. Ez lett volna egy második észrevételem, és a harmadik észrevételem pedig a következő. A jelenleg képviselők természetesen szabadok abban, hogy kiálljanak azon álláspont mellett, amelyet helyesnek tartanak. Vannak olyan szempontok, amelyek mindenki támogatását elnyerték, ezek benne vannak a kompromisszumos megoldásokban. Más szempontok ugyanakkor nem feltétlenül kerültek bele a kompromisszumos javaslatokba. A költségvetési kérdés például egy nagyon szimbolikus módosító indítvány formáját ölti, amelyet én magam személyes nevemben terjesztettem be, és amely tehát nem esik a kompromisszumos módosítóknak a körébe. Azaz ehhez a javaslatomhoz képest kiki szabadon foglalhat állást. És végezetül. A szakbizottságunk titkárságához kérdéssel fordultunk a tekintetben, hogy mennyire van lehetőség jogilag arra, hogy rugalmas megoldásokat alakítsunk ki. A válasz nagyon világos volt, jogilag érvényesek ezek a javaslatok, semmi sem akadályozza meg azt, hogy a szavazásra sor kerüljön, annál is inkább erre sor kellene, hogy kerüljön, mert hogy ezt a jelentést nagyon várják az érintettek, és semmi nem indokolná azt, és nem értenék meg, hogyha kitolnák a szavazást. Úgy látom, hogy Mari Terez is szeretne hozzászólni, de hát ezt a vitát azért le kellene most már zárni. Tehát amit itt a szakbizottság szintjén megtehetünk, az azért eléggé korlátozott, a titkárság tudja a szabályokat. Konstancák kérését, véleményét bele fogjuk venni majd a jegyzőkönyvbe, alenét is, meg Lambertét is bele fogjuk írni a jegyzőkönyvbe, és akkor most szavazni fogunk. Amit megtehetünk, az az, hogy felhívjuk a foglalkoztatási szakbizottság véleményét arra, hogy itt fennáll ez a jogi probléma, és nekik, mint illetékes szakbizottságnak ezt egy kicsit részletesebben meg kellene vizsgálniuk. Úgyhogy majd a foglalkoztatási szakbizottságnak szólunk ebben a tekintetben. Még van hozzászólás? Igen, csak egy rövid megjegyzés, elfelejtettem a kártyámat, úgyhogy kéz feltartással fogok szavazni. Jó, rendben van, a titkárság majd figyelembe veszi ezt a plusz szavazatot. Jó, első kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 152-es. Nem kell erről szavazni? De kell. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Um, compromise three, in favor? Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 158 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 159 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 164 mellette, ellene, tartózkodás, a 164-est ellenőrizni fogjuk, a szavazást megnyitom. 164-es még egyszer, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, elfogadtuk 22-16 arányban. Ötös kompromisszum mellette, Elnézést, kihagytam a 165-öst, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most az ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most meg kell állnunk egy pillanatra. Uh, so now we go to amendment 174 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 37 és 175 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 176 és 177 mellette, ellene. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük le. 176 és 177, amelyek megegyeznek, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk 20-20, tehát elutasítottuk. 20-20. Elutasítottuk. 38 mellette, ellene, elutasítottuk, de azért inkább mégiscsak ellenőrizzük le. A 38-ast ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 21-17, tehát elfogadtuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy nagyjából ugyanez lesz a többség, de nem egyértelmű, úgyhogy a 39-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom 22-17 arányban elfogadtuk. A 40-es, egy szóbeli módosítás, ellenvetés van, hogyha nincs, akkor mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell a 40-es szóban módosított verzióját. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, elfogadtuk 22-17. 178 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 183 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 184 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 186 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk egy pillanat türelmet kérek. ...189 és 188 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük 189-188, amelyek azonosak, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Aki kéz feltartással szavaz, hogy szavaz? Jó, akkor elutasítottuk. 45 jön, ugye? Ja nem, ne nem, bocsánat, a 45-ös kiesik. De mégsem esik ki. Jó, akkor mégis szavazunk a 45-ről, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 190 és 191 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 193 és 192 mellette, ellene, ezt ellenőrizni kell, 193 és 192, melyek azonosak, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 23-15 elfogadtuk. 47 és 194, mellette, ellene, tartózkodás, úgy gondolom, hogy ezt elfogadtuk. 48 és 196 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 49 és 198 és 199 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 201 és 200 mellette, ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük 200 és 201, amelyek azonosak, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Aki kézzel szavaz, hogy szavaz? Látom. Jó, akkor elutasítottuk. 50-es mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. Úgy gondolom, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük az 50-est, ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. 50-es, még egyszer mondom. A szavazást lezárom, elutasítottuk. 202 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 203, nem, az kiesik. Mégis szavazunk 203 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 207 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 208-209 mellette ellene tartózkodás el kell fogadnunk, de nem vagyok benne biztos, úgyhogy ellenőrizzük, 208-209 a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, igen, igen, elfogadtuk. Várjunk még egy pillanatot. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 53 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk szerintem, de nem vagyunk benne biztosak, úgyhogy az 53-asot fogjuk ellenőrizni. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, 23-16, elfogadtuk. 54 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 213, nem, 212. 212 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 213 mellette, ellene. A 213-ast ellenőriznünk kell, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 19-21, úgyhogy elutasítottuk. 55. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, de nem volt egyértelmű, úgyhogy inkább mégis ellenőrizzük le. 55-ös a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, és elfogadtuk. 56 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 215 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-asról kell szavazni, kérdezem a titkárt. Igen, kell. Jó, 58, itt van egy szóbeli módosítás, ellenvetés van, nincs, akkor szavazunk, 58 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 218 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 219-ről kell szavazni? Igen, kell. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettő huszonegy. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. huszonkettő és huszonhárom, ezek azonosak mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 224-225 azonosak mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 226 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 227 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 228 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 229 mellette, ellene, tartózkodás, ebben nem vagyok biztos, úgyhogy a 229-es le fogjuk ellenőrizni. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 232-31 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 232, bocsánat, azt mondják, hogy erről nem is kell szavazni. Jó, akkor 242 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 233 és 34, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 235 és 36 mellette, ellene, tart, tartózkodás. Hát ellenőrizzük ezt le 235-236, a szavazást megnyitom. Elutasítottuk. 22-17 arányban. 237 mellette. Ellene. 237-est fogjuk ellenőrizni, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 18-21 elutasítottuk. 59, egy szóbeli módosító ellenvetés van, nincs, akkor szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 60-as. Kiesik, vagy nem esik ki? Szavazunk 60-as mellette, ellene, a 60-ast ellenőriznünk kell. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Aki kézzel szavaz, hogy szavaz? Jó, akkor elutasítottuk. 238 és 39 mellette, ellene. Nagyon szoros ez a szavazás, úgyhogy a 238-39-et ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 240, kiesik. 61. Mellette, ellene, elutasítottuk. De nem vagyok benne biztos, ellenőrizzük le. Mert itt folyamatosan változnak a koalíciók. 61-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 20-18 elfogadtuk. 241 mellette, ellene. A 241-est is ellenőrizni fogjuk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, 21-18 elfogadtuk. 15-ös kompromisszum, mellette nem tartozkodik, elfogadtuk. 249 mellette ellene. Szerintem ezt elutasítottuk. 248 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk szerintem. 64-es a fordítása módosítva ki támogatja ezt, ki támogatja 64-est, ki ellenzi kitartózkodik, elfogadtuk. 266-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 67 mellette, ellen, 67 mellette nem tartózkodik, elfogadtuk. 251-es és 52-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 254-es mellette tartózkodik, elfogadtuk. 255 mellette ellenem tartózkodik, elutasítva. 17-es kompromisszum mellette ellenem tartózkodik, elfogadtuk. Egy pillanat. So 72. 72-es mellette ellene tartózkodik. A 72-t ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. És elfogadtuk. 26061 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 74-es, 74-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 266 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 267 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette e, elfogadtuk. 79-es mellette erre ne tartózkodik, elfogadtuk. 274, 25 276 mellette erre ne tartózkodik, elfogadtuk. 80 mellette ellene ellenőrizzük a 80-ast. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. És ezt elfogadtuk 20-18 arányban. Így rátérünk a 278-asra mellette. Ellene tartozkodik elutasítva. 279 és 280 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 200 283 és 84 mellette. 283 és 84 mellette, ellene. Úgy gondolom, hogy elfogadtuk, hogyha a szocialisták önt követik. Tehát szerintem ezt elfogadtuk. 285 és 286 mellette ellene ellenőrizzük, sajnálom, de nagyon kevesen szavaznak. A szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. 22-17 arányban elfogadtuk. Egy pillanat. Ellenőrizzük. 58? No, we go to in principle to 303. So we go now to 303. A 303-as következik. 303-as, ki támogatja a 303-ast, ki ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. A 304-es ugyanaz volt, tehát a 305-ös következik, mellette Lambert, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 306-307 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 308-309, ezek, tehát 300 313, 312, 313 mellett elne tartózkodik. Elfogadtuk. 314 és 315-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 316-317 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most egy picit várunk megint, mert nagyon bonyolult a dolog. So we go now to 319. So we go to 319-es következik, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva, 320, 321, 322 mellette, ellene, ellenőrizzük ezt, a 320-astól a 323-asig. A, a szavazást lezártam, és elfogadtuk. Most rátérünk a 325, 326, 327 mellette. Erre ne tartozkodik, Elfogadtuk. Mellette erre tartozkodik, Elfogadtuk. 329, 329 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk, 330-331 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 332-333 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 334-335 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 336-337 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 338-339 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 340-341 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 342-343 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 344-345 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 346-347 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 348-349 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 350-351 mellette. 350 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 351-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 352-353 ezeket már elfogadtuk, elnézést. Igen, ezeket már korábban elfogadtuk. Preambulum bekezdések következnek. Egyes preambulum bekezdés, kettes módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellett erről tartózkodik, elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellett erről tartózkodik, elfogadtuk. 94-es mellette a tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette a tartózkodik, elfogadtuk. 100-as módosító mellette a tartózkodik, elfogadtuk. 10-es mellette ellene Szerintem ezt elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük a százast. A tízest javítja magát az elnök. Tízes módosító. Okay, maybe you're right, but we close the vote, and it's... 19-19 az arány, valóban ezt nem elfogadtuk, mert 20-19 az arány. Elfogadtuk. 101 Elfogadtuk, igen, a tízest, mert volt még egy plusz szavazat. 101-es mellette, erre ne tartozkodik, elfogadtuk. 103 mellette, erre ne tartozkodik, elfogadtuk. 102 mellette, erre ne tartozkodik, elfogadtuk. 22-es, 26-os kompromisszum mellette tartozkodik, elfogadtuk. 110 mellette, ne tartozkodik, elfogadtuk ellenőrizhetjük 110-est, a szavazást megnyitom. Mert csak az ECR és a szocialisták ellenezték, a többiek nem. Elfogadtuk, igen. 112, 111 mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 112 mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 119 mellette ellene Ellenőrizzük a 119-est, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, és elfogadtuk. 118-as okafogyottá vált, nos akkor a 120-asról szavazunk, mellette ellene ellenőrizzük a 120-ast, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, és elfogadtuk 121-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 122 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 28-as kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 15-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 29 mellette ellene elutasítva. 129-est ellenőrizzük. A szavazást lezártam, és elutasítottuk 19-21 arányban. 130 metre tartozik elfogadtuk, 132-133, erről nem szavazunk mert ezt már elfogadtuk. Tehát a 131-es következik, amely részenkéti szavazás. Az első részre szavazunk. Ki támogatja az első részt? Ki ellenzi, tartozkodik elutasítva. Mindent elfogadtunk itt, azt mondják nekem. 20. So we go to 20 and 145. Az 20-as és 145-ös, ez a 27-es preambulum bekezdéshez tartozik, ha így egyszerűbb. Mellette tartozkodik, elfogadtuk. 21 mellette. 21-es, 21-es, te ellenzed ezt, Lambert, nem? Sajnálatos módon azt elutasítottuk. 22-es mellette ellene tartózkodik, szerintem elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodik, szerintem elutasítottuk. 147-148 mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, és ezáltal következik a végső szavazás, ami elektronikusan fog megtörténni. A szavazást megnyitom. The vote is closed. A szavazást lezártuk. 27 5-9 az arány, de ez azt jelenti, hogy elfogadtuk nagy többséggel. Köszönöm szépen, gratulálunk a jelentéskésztőnek. És rátérünk a következő szavazásra, ami a szociális lakáshoz jutásról szól. Karonna úr a készítő. Uh, can we start voting the compromise one? Jó, szavazzunk egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, vagyis bocsánat, van egy szóbeli módosítás, ellenvetés van, nincs, jó. Akkor a módosított kompromisszumról szavazunk, a kettesről még egyszer mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Te jó ég, mik vannak itt? 27-es következik. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46 részenként fogunk szavazni. 46 első része mellette ellene ezt ellenőriznünk kell, tehát a 46-os első részéről szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, 23-17, úgyhogy elfogadtuk. 46-os második része mellette, ellene, azt hiszem, hogy elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük ezt is, mert nem vagyok benne biztos. A 46-os második részét ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 46 másik részét elutasítottuk. 48 mellette. Ellene. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük le a 48-ast. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 17-22 elutasítottuk. Akkor már is következik a zárószavazás. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Harminchat támogató szavazat, senki se szavazott ellene, három tartózkodás, majdnem tökéletes az eredmény. Köszönjük szépen, gratulálunk az előadónak, a szavazást lezártuk. Lambert, szeretnél valamit mondani? Igen, röviden szeretném elmondani, hogy van itt egy kis dokumentum, ez a Smart Specializationről szól, mindenki tudja, hogy én mennyire támogatom ezt a témát. Kérném, hogy mindenki fogja meg ezt a dokumentumot és olvass el, még csak nem is hollandul van, hanem angolul. Sorry, but we, we have to Elnézést kérek, de fel kell függesztenünk az ülést, még a biztos úr ide nem ér. Reméljük, hogy egy kicsit 11 előtt már megérkezik, és akkor azonnal folytatjuk a munkát.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 és már is megadom a szót Johannes Hahn biztos úrnak, hogy nyissa meg ezt a vitát, és utána pedig természetesen meghallgatjuk a parlamenti képviselők kérdéseit is. Öni a szó, biztos úr. Kedves Danuta, nagyon szépen köszönöm, és eh, elnézést kérek. Először is szeretnék köszönetet mondani ezért a lehetőségért, hogy itt lehetek, és ezt még cserélhetek önökkel a megállapodás utáni helyzetről. Köszönöm szépen azt, hogy az Európai Parlament a több éves eh, pénzügyi keret eh, eh, kapcsán megnyilatkozott. Itt mindenképpen Európáról van szó, és olyan jelzésekről van szó, amely a, a magánbefektetők biztonságát is szolgálhatja a politikai értékelése annak, amit a tagállamok az MFF-fel kapcsolatban eldöntöttek, az több rétű, egyrésztről egyértelmű, még ha nem is túlságosan magas növekedés tapasztalható a kutatás kutatás-fejlesztés területén, plusz eszközök vannak, amelyekkel a fiatalok munkanélküliségét lehet leküzdeni. Másrésztről azt is be kell vallanunk, hogy sokkal kevesebb pénz áll rendelkezésre a régiók vagy a mezőgazdaság számára. Fontos leszögezni itt ebben a körben azt, hogy a költségvetési juttatás a regionális politika új agrárterületet is támogatja. Az átmeneti területeket létrehozta, és új stratégiai irányultsága van a regionális politikának is ezáltal nem szeretném véka alá rejteni, hogy vannak olyan pontok, amelyeket én nagyon kritikusan szemlélek, lehet, hogy a munkatársaim körében lehet, hogy emiatt magányos is vagyok, de gondolni kell arra, hogy a N plusz 3 nem azért van, hogy a jobb kiadás sokat lehessen ezzel támogatni, hanem arról van szó, hogy a munkatársak nagyon sok erőfeszítést tettek az elmúlt években a végrehajtás minősége időbeli szempontból is felgyorsult, és ez most veszélybe kerülhet, és kockázatok vannak akkor, hogyha ilyen nagy az átfedés egyik, illetve másik periódus között. Nagyon óvatos becslésekből abból indulunk ki, hogy legalább e, elvárható költségvetésünk 40%-a 2020 után kerül majd kiadásra. Ez példázza azt, hogy mit is jelent az N plusz 3. Én is sajnálom azt, hogy a várható hogy várhatólag csökkentés lesz a területi együttműködés kapcsán, pedig itt látható legjobban az európai többlet értéken, ezt rossz jelzésnek tartom. És hogyha az Európai Parlamentet tárgyalások során itt javítást tud elérni a jelenlegi helyzettel kapcsolatban, akkor az valóban egy egyértelmű európai jelzés lehetne. Összességében minden kritika ellenére, amit persze nem rejtek véka alá, hogy mondtam, ez a megállapodás az állam és kormányfők részéről egyfajta használható alapot képez a tanács, illetve a parlament közötti tárgyalások számára. Nagyon fontos, és szeretnék erre rámutatni, hogy mi szeretnénk gyors megoldást találni, annak érdekében, hogy a további tárgyalások, amelyek a mi területünkön már eléggé előléptek, és ezekre közösen büszkék lehetünk, a szaturális politikákban már történtek előrelépések, és szeretnénk, hogyha itt a rendszer nem csökkenne, főként amiatt, hogy ne ö, kerüljen veszélybe a, a megfelelő erős programozás, ez jelenti az időbeli beosztás és a tartalmakat is. Minden tagállammal és jövőbeli tagállamokkal, tehát Horvátországot is felszólítottuk arra, hogy június végéig egy első tervezetét nyújtsák be a partnerségi együttműködésnek annak érdekében, hogy meglegyenek a hivatalos döntések ahhoz, hogy formálisan is rögzíthessük a dolgokat, és párhuzamosan már az operatív programokkal is foglalkozunk, tehát amennyire csak lehetséges, szeretnénk egy zöggenőmentes átmenetet egyik periódusból a másikba. De ehhez formális döntésekre is szükség van. Ami még fontos, és amit le kell szögezni, de legalábbis a Regi Szakbizottság képviselői gondolom, hogy osztoznak véleményemben, vagyis abban, hogy bármilyen megfontolás, hogy eltérjünk az, a több éves periódusoktól, a többéves költségvetési tervtől, ez mindenképpen veszélybe sodorná a regionális politikákat, hiszen itt a befektetési politikákról van szó, és itt tervezési, befektetési biztonságra van szükség, előreláthatóságra van szükség, biztonságra abban a tekintetben, hogy elérhetőek lesznek az eszközök. Az Európai Parlamentnek, illetve az elnökének szeretnék köszönetet mondani a triológus miatt, a tárgyalások alakulása miatt. Úgy gondolom, hogy összességében jó úton vagyunk, és reménykedhetünk abban, hogy még a nyári szünet előtt lehetséges lesz a politikai megállapodás. Az Európai Bizottság a munkatársaink, jó magam is, minden időpontban rendelkezésünkre állunk. Van még két pont, amelyről érdemes lenne beszélni, lehet, hogy ez a mai viták tárgyát is képezheti, ha bár vannak bizonyos ö, ö, problémás pontok. Egyrésztről a vita, a minimális részletfejlődés az érevdély kapcsán, remélhetőleg sikerült megállapodni az ESSA tekintetében, az ESSA minimális részletes tekintetében. Mindenképpen egyfajta koncepcióra van szükség, és ezt nem szabad veszélybe hozni. A második téma, hogyha a jobb költekezésről beszélünk, illetve a megreformált politikák egyes pilléreiről beszélünk, akkor a tematikus koncentráció nagyon fontos, és szeretnék itt mindenképpen önökhöz szólni, azért, hogy ne támogassák ennek a felhígítását, hiszen a tematikus koncentráció arra szolgál, hogy teljes európai célokat lehessen megvalósítani, úgy, hogy ezekre a célokra koncentrálunk, és erre az eszközöket is folyósítjuk. Ennek az a mellékhatása, hogy ezáltal főként az alacsonyabb kialakítottságú országokban a politikák láthatósága magasabbá válik, és ez pozitív hatással jár. Nagyon fontos az, hogy arra koncentráljunk, ami az EU 2020-as növekedési céljaihoz tartozik. bizottság a tedulások során megfelelő rugalmasságról tett tanúbizonyságot, de a rugalmasság abban az értelemben, hogy minden lehetséges, az az én véleményem szerint rossz értelmezése a rugalmasság kifejezésnek. A rugalmasság azt jelenti, hogy személyre szabott megoldásokat találunk, viszont személyre szabott annak értelmében, hogy ami, amit elhatároztunk, és ezért az EU 2020-as stratégiára van itt szó, tehát ehhez kell igazodni. Kérem ehhez a segítségüket, és tudom, hogy a régiókban, a választókörzetekben vannak itt bizonyos fajta érzékenységek, de mindenképpen sikerül majd, véleményem szerint, ezekre a témákra koncentrálnunk, amelyek a 2020-as stratégiánk témái, és így a régiók megkaphatják a lehetőséget arra, hogy megfelelően eljárhassanak, de nem lehet mindent jóvá hagyni, hiszen pontosan ebből az alakulnak ki, ami miatt a korábban a totális potikát kritizálták. Nos, még egyszer köszönöm szépen az eddigi támogatásukat, Kemény hónapok állnak előttünk, de szerintem megéri majd a fáradozás, a régiók, illetve az ott élők munkáját, életét fogja ez majd megkönnyíteni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Johannes. A koordinátorok fognak elsőként hozzászólni, de egyébként is nagyon sokan jelentkeztek, sokan vannak a hozzászólók listáján a koordinátorokat. Arra kérném, hogy ne feledjék el, hogy a többiek is szeretnének hozzászólni. Lambert parancsolj. Köszönöm szépen, rövid leszek, mert az elmúlt hónapok, illetve a triológusokból származó konklúzió az az, hogy az új kohéziós politika felépítése az megmarad. Hogyha megvizsgáljuk azt, hogy mennyire kötődnek egymáshoz ezek a témák, a, például a tematikus koncentráció, akkor nem lehet vita arról, hogy itt felhiggatanánk bármit is. Amikor a parlament azt mondja, hogy itt szeretnék valamit hozzá fűzni, akkor a tanács rosszul gondolja azt, hogyha ez nem fog bekövetkezni. Az Európai Unió egy úgyfajta modellre készíti fel magát, ahol, amelynek, a, amelynek kapcsán a internet telekommunikáció nagyon fontos szerepet játszik majd. Úgy gondolom, hogy a hangsúlyt a saját alapjainkra kell majd helyezni, és egyfajta koalíciót kell létrehozni, hogy a regionális városi dimenzió fontosabb legyen. Én ezt nem látom felhigításnak, mindig ezt hallhatjuk, hogy ki kell ö, ö, tartani a tematikus koncentrációk kísérletésé mellett. Most már több jogunk van parlamentként, tehát nem fogunk csak úgy mindenhez alkalmazkodni. Második pont, én azt mondtam, hogy arra kell törekednünk, hogy a nyár előtt megrakodás szülessen. Igen, mi ezt támogatjuk. Minden résztvevő az állami szférában, a szférában már várják ezt, hiszen ez válasz lehet a válságra, mert máskülönben fennáll a veszély, hogy nem tudjuk elkezdeni a programokat időben. Szerintünk ez nagyon rossz jelzés lenne. Időközben már várjuk azt, hogy legkésőbb második olvasatban meg tudjunk állapodni, és a problémás pontokat, amiket ön is említett. Tehát ezeket a problémás pontokat és sikerüljön együtt megoldanunk. Egy-két kérdésem lenne először is. A tanácsi ülés után, illetve az ott létrehozott megalapodás után még mindig nincs világos egy, nincs egyetemiség azzal kapcsolatban, hogy milyen hatás lesz ennek finanszírozás szempontjából. Országonként és alaponként nem kaptunk egy lebontást, szeretnénk elmondani azt, hogy nagyon nehéz becslésekkel dolgoznunk, illetve himás információkkal, ez egyik dolog. Második elem, az ES át nevezte meg, szeretném elmondani azt, hogy az Európai Bizottság nem igazán mozdult el, teljesen megragadtak, a tanácsnak megvannak a százalékos elképzelései, nekünk is megvannak az elképzeléseink, és az Európai Bizottság szempontjából igazából semmi nem történik. Én ezt igazából nem tartom felelősség teljesnek. Persze elmondta azt az imént, hogy százalékokban kell gondolkodnunk, amelyről döntöttek, és a rugalmasságban kell gondolkodnunk, de szeretném, hogyha önök gyorsan fellépnének, és a kollégáival együtt tényleg beindítanának valamit. Tudom, hogy Konstanca további pontokat fog még felvetni, ezért rövid leszek. A parlament, amikor nagyon nehéz helyzetben, a parlament, amikor nehéz helyzet volt a Connecting facility kapcsolatban, akkor mi hozzájárultunk ahhoz, hogy a kohéziós alapból átvehessünk pénzeket, hogyha önök nem mozdulnak azonban el, például az ESA kapcsán, akkor az Európai Parlamentnek kell majd lépéseket tennie és meg kell vizsgálnunk a mandátumunkat majd. De ennyiben is hagynám. Konstanca. Köszönöm szépen, Konstanca. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Úgy vélem, hogy egy ilyenfajta lehetőség, hogy eljött ide a szabizottságunkban, nem szabad vitás kérdésekre eh, használnunk, illetve ellenzésekre használnunk. Egyért értelmen szeretnék egy kis kicsit szeretnék felhíteni a bort vízzel, ha bár az osztrák borok nagyon jók általában, de el kell mondanom azt, hogy fennáll a veszélye annak, hogy a nyár elejéig nem fogunk végezni a munkával. Ezt ki kell mondjam. Amikor legutóbb itt ültünk, akkor nagyon eufórikusak voltunk, hogy ez majd gyorsan fog haladni, viszont a parlament elvégezte a házi feladatát, és el is végzi azt, felkészítjük, előkészítjük a dolgokat a tárgyaló csapatainkkal, a, a jelentéstevőkkel, kompromisszumkészek vagyunk, azonban néhány helyen hiányzik az eredmény. Tudnék számos példát mondani, ahogy Lambert is tette, pedig még nem is vagyunk az igazán nehéz pontoknál. Igazából nem beszéltünk még arról, hogy mit történik, mit történik majd a makro kondicionalitás kérdésében. Tehát csak részben beszélünk arról, hogy a tagállamok készek-e nem csak, ez, nem csak arra, hogy ajánlják az elkereskedelmet, hanem alkalmazzák is. Tehát ilyen dolgokról beszélünk órákon át, és nem nálunk van a probléma, ezt el kell mondjam egyértelműen. Tehát tényleg meg kell gyorsítani az eljárást, és úgy gondolom, hogy arról is beszélnünk kell, hogy a parlament nem azért van ott, hogy a tagállamok között megtalált egyetértést egyszerűen csak jóvá hagyja. Mi társ jogalkotók vagyunk, és nem tehetünk úgy, mintha soha nem lett volna itt szavazás, és nem kaptunk volna mandátumot. Nekünk is van egy mandátumunk, ezt viszonylag rugalmasan tudjuk kezelni, hogyha amellett szólnak dolgok, hogy valamit változtassunk, visszatérhetünk a szakbizottságba, beszélhetünk erről is itt, meg is fogjuk ezt tenni ma délután, de mi szeretnénk előre mozdulni, ha az a benyomásom, hogy néhány helyen ez nagyon nehézkes. Engedjenek meg még két-három megjegyzést a csúcs találkozó következtetéseiről az MFF-et illetően. Lambert már beszélt erről egy kicsit. Mindannyian tudják, ezen végkövetkeztetések részét képezik a kohéziós politikáról szóló együttdöntési eljárásnak. Remélem, hogy tudunk még tárgyalni itt, mert azt is el tudom képzelni, hogy a tanács majd azt mondja, hogy a főnökök beszéltek, nekünk nincs további mandátumunk, nem tudunk előre mozdulni. Azonban ez így nem, nem így működik. Remélem, hogy sikerül kompromisszumra jutni, és remélhetőleg majd a bizottság támogat bennünket. És amit elmondott az éves költségvetésekkel kapcsolatban, ez eh, valóban egy kockázat, de elmondta ezt a tagállamoknak is? Mert természetesen mi tudjuk, hogy mi következik ebből, de másrésztről azt is fontos, hogy a tárgyalások során kompromisszumot érjünk el, és ezért nagyon sok mindent kell még tenni ami néha nem egészen világos, az az, hogy a tagállamok tudják-e azt, hogyha a trilógus tárgyalások során nem tudunk gyorsan megállapodni a közös kompromisszumokban, akkor az Európai Parlament nem tehet mást, mint egy normális első-második olvasatot kezd meg, és ez rengeteg időbe telik. Nem vagyok abban biztos, hogy a tagállamok ezt tudják. Ezért szeretném a kollégáknak azt is azt mondani, hogy el tudom azt képzelni, hogy a tagállamok azt gondolják, hogy na, valahogy majd csak sikerül kompromisszumra jutnunk, de ez nem így működik. Néha az a benyomásom, hogy azok, akik a Lisszaboni szerződésről döntöttek, azok igazából nem tudják, hogy mit is írtak ebbe bele. Például a kohéziós politika területén nekünk is egy döntési jogunk van, és amellett leszünk, hogy ezt az döntést valóban létre is hozhassuk. Általában ugyanazon az oldalon állunk a bizottsággal, ezért örülnénk, hogyha ebben az irányban is támogatnának bennünket. Tehát egyfajta pozitív lobby munkára van szükség a tagállamokban. Thank you. Köszönöm szépen. Romanescu asszony. Köszönöm szépen. Szerettem volna néhány bevezető szót is elmondani, de ezt át fogom ugrani, mert tudom, hogy nagyon sokan kértek szót, és szeretnék másoknak is lehetőséget adni arra, hogy kérdezzenek, úgyhogy rögtön a kérdéseimet fogom elmondani. Először is szeretném megkérdezni, hogy a kohéziós politikára kijelölt összegek a következő periódusban az ön véleménye szerint elégségesek lesznek-e? Tehát megvan-e a megfelelő finanszírozási háttér annak érdekében, hogy a 2020-as stratégia célkitűzéseit el is tudjuk érni? ebben a tekintetben. Rendkívül fontos számunkra, hogy tudjuk, hogy egészen pontosan milyen leosztásban kerül majd elköltésre ez a pénz, mint ahogy azt Van Nistelrooy kolléga is megkérdezte. Tehát a konkrét számokat kell tudnunk minden egyes államra nézve, minden egyes programra nézve. Ennek kristálytisztán szerepelnie kell a papírokban. Ezen kívül szeretném megkérdezni, hogy mi az ön véleménye és általánosságban a bizottság véleménye arról, hogy a tartalék allokációja hogyan valósul majd meg. Ez egy másik olyan aspektus, ami számunkra rendkívül fontos a tárgyalások folyamán, és ennek segítségével jobban megérthetjük majd azt is, hogy a következő program hogyan is fog kinézni. Aztán az Európai Tanácsi következtetések kapcsán pedig azt szeretném elmondani, hogy a következtetésekben szerepel az, hogy az általános ügyek tanácsa minden két évben újra tárgyalja majd a kohéziós politika végrehajtását és eredményeit ez az önvéleménye szerint a gyakorlatban hogyan fog megvalósulni? Tehát hogyan fogják majd megszervezni ezt a vitát, és hogy ez a két éves felülvizsgálati kötelezettség, ez esetleg majd lefektetésre kerül egy rendeletben. És az utolsó kérdése pedig arra vonatkozik, amit az előadása elején elmondott, az M plusz 3-ról van szó. Tudjuk, hogy a tanácson belül már megszületett az a döntés, hogy Románia és Szlovákia esetében a bizottságnak gyakorlati megoldásokat kell találnia, annak érdekében, hogy a kockázatokat csökkenteni lehessen az elkötelezettségek területén a jelenlegi programozási periódusra nézve. Úgy szeretném megkérdezni, hogy vannak-e már kialakuló félben lévő megoldások, amelyek tényleg tudnak segíteni Romániának és Szlovákiának. Köszönöm szépen, Alfonzi úr! Köszönöm szépen, elnök asszony. A többi pénzügyi keret végrehajtás jóvágyásának a folyamatáról beszélnék. Tudjuk, hogy milyen döntés hozott az Európai Parlament a múlt héten Strasbourgban. Azt hiszem, ennek fényében nagyon érdekes lehet egy ilyen eszmecsere most a biztossal. Úgy vélem, hogy az Európai Bizottság osztja az Európai Parlamentnek a véleményét, nevezetesen a kohéziós politika a nagy áldozata lehet a döntéseknek, a tanácsi döntéseknek, és ezen belül a területű együttműködés lehet kiemelten az áldozat, amennyiben olyan szinten maradna, mint ahogy a támogatás alakult az előző ciklusban. Ezzel szemben a parlamentek az a véleménye, hogy előrelépést kellene, növelni kellene a forrásait az együttműködésnek, a területi együttműködésnek. Hogyan lehet megmentenünk ezt a célunkat azért, hogy ne váljék áldozatává a területi együttműködés a költségvetési nyírbálásoknak. Aztán ott vannak az egyéb számok a tranzíciós, az átmeti régiókkal kapcsolatosan. Na most itt is hatalmas volt a gyanú munka, leggyalulták a forrásokat, és gyakorlatilag csak a biztonsági háló maradt meg azon átmeti régiók esetében, amelyek a közös keretbe tartoznak, és nem az egyes célkitűzés hatája alá tartoznak. Nos, a célkitűzésekkel kapcsolatosan kérdezem, az átmeneti régiókkal kapcsolatosan, hogy mi marad meg a támogatásukból a költségvetési döntések során, és mit lehet remélni a jövőbeni tárgyalások fényében. Most pedig az eljárással kapcsolatosan az Európai Parlament jelezte az elszántságát a témában, nem fogadjuk el azt a döntést, azt a mérlegelt döntést, amelyet kialakítottak, és úgy gondoljuk, hogy ami az érdemi kérdést illeti, összhangban vagyunk az Európai Bizottsággal, de, de ugyanakkor nem érezzük a kellő kiállását az Európai Bizottságnak a parlament pozíciója mellett. Hogyan tudnánk elképzelni azt, hogyan lehet -e felvetni, kialakítani egy proaktívabb együttműködést a támogatásunkra az Európai Bizottság részéről azért, hogy a több éves pénzügyi keretben ez megvalósulhasson. Elnök, köszönöm szépen, és akkor Mázsi úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, nagyon szépen köszönjük, hogy itt van a körünkben. Azt hiszem, sőt, biztos vagyok abban, hogy ön pontosan tudja, hogy a regionális politika leg elszántabb támogatói itt lelhetők fel az Európai Parlamentben is, a parlamenten belül kiváltképpen képpen a régió szakbizottságunkban. Úgyhogy nyilvánvalóan nem fogja önt meglepni az, hogy az a kompromisszum, sőt rossz kompromisszum, amely az Európai Tanács során alakult ki, elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan kompromisszumról van szó, mert hogy az Európai Uniós politikákba behozta ez a döntés a megszorítást, azt a megszorítást, amelyet a nemzeti költségvetések alkalmaztak ez idáig. Ha így döntünk, akkor a szolidaritás még inkább visszavetődik egy olyan periódusban, amely a válságnak a szakasza, versenynek a periódusa. Megleptek azok a következtetések, amelyeket egy kutatóközpont fogalmazott meg, és hát gyakorlatilag erre kell, hogy szorítkozzunk nevezetesen, hogy egy kutatóintézetnek az eredményeit ismerjük meg, mert hogy nem rendelkezünk kellő dokumentációval a bizottság részéről, amely pedig kimutathatná azt, hogy 30%-ot fog veszíteni Görögország, 23%-ot Spanyolország, tehát azok az országok lesznek a legnagyobb vesztesek, amelyek már így is a leginkább érintettek, sújtottak a válság által van Rizsrály kollégánk már jelezte, hogy az Európai Parlamentnek e témában döntése kell jutnia, de ezt csak akkor teheti meg, hogyha a transzparencia, az átláthatóság biztosított. Márpedig nem tartunk így. Nem látom át azt, hogy hogyan lehet a parlamentnek véleményt nyilvánítania a tanácsnak a határozatairól, mind addig, ameddig nem rendelkezünk számításokkal. Számításokkal a bizottság részéről országonként, régiónként olyan módszerűen, módszerrel, amelyről az Európai Tanács dönt. Nos, ilyen számítások nélkül, ilyen adatok nélkül egyszerűen lehetetlenség az, hogy egy konkrét álláspontot alakítsunk ki. Éppen ezért azzal az indítványjal fordulok önhöz, hogy nagyon konkrét számításokat, statisztikákat kaphassunk, és ezt már megfogalmaztuk a korábbiakban is, most is megismételjük ezt a kérésünket. És végezetül. Egy nagyon izgalmas periódust élünk meg. Gyakorlatilag miről van szó? Arról, hogy most alakítjuk az új európai intézményeknek a joggyakorlatát a Lisszaboni szerződés által kialakított új keretek közepette. Ennek keretében kell, hogy érvegyesüljön az együttdöntési eljárás. Márpedig jól látjuk, hogy milyen nehézségek adódnak a háromoldalú megegyeztetéseknek a során. az az érzésünk, hogy a kohéziós politika számos pontján az Európai Tanács túl terjeszkedett a jogosultságán. És bizonyos értelemben a háromoldalú egyeztetéseknek a során a feta a kész tények elé vagyunk állítva. Már pedig arra lenne szükség, hogy nagyon világosá tegyük konkrét módon, jogi szempontok alapján, hogy a szerződéses szabályok mit írnak elő, és ezeket milyen mértékben sértettek meg az eljárás során. Ennek a megsértésnek, a jogsértésnek a megállapítása elvezetett akár a jogviták és jogi eljáráshoz. Ahogy Krell kolléganő is mondotta, nem elfogadható az, hogy az együtt döntési szabályok nem kerülnek teljes mértékben betartásra, és hogy a parlament, a feltekompli, a kész tények elé kerüljön, és ha ez így van, akkor a háromoldalú megállapítások semmire sem szolgálnak. Köszönöm szépen. A koordinátorok most már hozzászóltak, úgyhogy a biztos úr a szó válaszadásra. Ahogy mondtam, a folyó triálógus tárgyalások egyfajta tanuló, tanulási eljárás, hiszen a parlamentnek most már erősebb a szerepe. Csatlakozni tudok ahhoz, amit Konstance Krél és mások is elmondtak, a folyamat meggyorsításával kapcsolatban mit érünk el, nekünk is van egyfajta érdekünk, és ezt többször ki is fejeztem. Még egyszer fontos leszögezni azt, hogy az alapépítmény ez megmarad, még akkor is, a csökkentések lesznek, és felmerül a kérdés, hogy hogyan tudunk ezekkel a csökkentésekkel együtt értelni. Elégedettek vagyunk -e ezzel, nem látunk elégedettek, mert őszintén szólva volt egy javaslatunk, az Európai Bizottság 2011-ben tett egy javaslatot, és ezt véleményünk szerint ez már egy kompromisszum volt, és ez megfelelt körülbelül annak, amit a parlament is akart akkoriban, és az volt az indikáció, és az volt az indikáció a nettó befizetők részéről is. A mostani MFF döntés a tanács részéről a nettó befizetők oldalára mozdult el. Nem lettünk elegettek ezzel, pont ellenkezőleg. Majd meglátjuk, hogy a tagyalások során mi lesz majd még. Itt nem igazán a számokról van szó, hanem más kérdésekről, amik ugyancsak fontosak. Elhangzott az, hogy a territoriális együttműködés és fontos, és ezért szeretném, hogyha támogatnának bennünket, hogy a tagyalások során, amikor eh, van egyfajta előremozdulás a parlament részéről ebben a témában, akkor ezt tényleg eh, fejezzék ki, mert összehasonlítva más költségvetési részekkel a kohéziós politika területén a területi működés abszolút eh, számokat alapul véve nem annyira jelentős, de hatásait nézve nagyon fontos, és eh, itt eh, egyfajta pénzügyi kiegészítéssel nagyon sok eh, mindent el lehetne érni. Az átmeneti területek összeg szempontjából itt is többet vártunk volna az elkülönítéstől, de az, hogy ez a kategória most létezik, mindig is azt mondtuk, hogy meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen hatással jár ez, mit, milyen hatással járt ez. Az átmeneti területek már léteznek, és most az elkülönítés területén tartunk. Főként kell megnéznünk a kevésbé fejlett és a legkevésbé fejlett területeket. 7%-ot javasoltak, Viszont itt le kell szögezni azt, hogy ez ország specifikusan kerül majd szétosztásra, mert a mi javaslunk 5% volt, a tanács 7%-ot mondott, nem tudjuk majd a tárgyalásokból mi fog kialakulni. Ez a, az összeg 2019 ben az egyes tagállamokban lesz majd szétosztva, a, az alapján, hogy elérték-e a célokat, vagy nem. Abból indulhatunk ki, hogy bizonyos programokban elérik majd a célokat, más helyeken viszont nem. Ezért egy tagállamon belül egy megfelelő pozitív, negatív reakcióra lesz szükség az egyetlen, az egyes programok céljait életőleg és erre majd 2009-ben kerül sor. Reagálni kell a gazdasági foglalkoztatási történésekre, erről már gyakran beszéltünk. Támaszkodnunk kell a regionális politika szám adataira, 7-9, 9-10 nemzeti szinten, 8-10 nemzeti szinten, és a jövőbeli periódusban lesz majd egy felvizsgálati zárulék 2016-ra. Itt lesznek módosítások a kohéziós politika politikát illetően akár 4 milliárd euró értékben, és eh, a parlament egy átfogó felvizsgálati záróleges is a teljes költségvetéssel kapcsolatban, de hát itt figyelembe kell venni a költségvetés több év, évűségét. És mindenképpen figyelembe kell venni az időközben megkövetkező változásokat is. Én ezt egy nagyon okos kezdeményezésnek tekintem. Az, hogy minden két évben a tanácsnak jelenteni kell, én ezt továbbfejlesztésének tartom annak, amit sikerült a jelenlegi periódusban is, vagyis azt elérnünk, hogy rendszeresen beszéltünk az általános ügyek tanácsán erről a témáról, vagyis a kohéziós politikáról. Bizonyára tudják azt, hogy itt nincsen miniszteri tanácsi formáció ezzel kapcsolatban, úgy gondolom, hogy az a modell, amit követtünk, melynek során minden tagállam minden, részt vett ebben, az általános tanácsában vitáztunk erről, és ez azt jelenti, hogy sikerült a politikát a tanács szintjére is felemelni. Úgy gondolom, hogy ha konkrét adatokat szeretnének, akkor vannak tagállami becslések, számítások, és a legtöbb esetben ez nem igazán tér el a mi adatainktól. Azért mondjuk egyre tartózkodóak a számokkal kapcsolatban, mert ezek még képlékenyek, és úgy gondolom, hogy a lényeges kérdésekre kell koncentrálnunk, ezek, ez pedig az, hogy a rendeletünket sikerüljön tető alá hozni. Attól tartok, hogyha túlságosan erősen koncentrálunk már most a számokra, akkor más kérdésekről el, nem, nem, más kérdésekre nem figyelünk, amelyek fontosak lehetnek később. Jelenleg még egy eléggé változó folyamatban vagyunk, viszont itt horizontális szintről van szó, itt megfelelő beszélgetéseket kell folytatni. Én ezt biztosként nem is előlegezhetem meg, és nem is akarom ezt megtenni. Úgy vélem, hogy jelenleg igen, én értettem az önök üzenetét, a triológust előre kell vinni javaslatokkal, ez, eh, ezt érti a bizottság. Gondolom, hogy sok területen előre mozdultunk, de akár csak a parlamentnél, ugye a bizottságnál is eh, vannak olyan területek, amelyek számunkra olyan területek, amelyekre nem szeretnénk érinteni. A tematikus koncentrációnál őszintén szólva, hogyha jól értettem, nem igazán vagyunk olyan távol egymástól, hiszen elfogadtuk eh, azt, hogy legyen egy negyedik tematikus koncentráció is, bár én itt fenntartásokkal rendelkezem, egy olyan tematikus koncentráció lesz, amit előzetesen nem rögzítünk témák szempontjából, tehát a tagállamok fogják majd ezt rögzíteni. Én erre gondoltam, arra kell koncentrálnunk, hogy elérjük a 2020-as célokat, és a javaslatainkban most már minden attól függ, hogy többé-kevésbé átmeneti területről van ez szó, és itt egyfajta szabad területet adunk, 20-25 százalék költségvetési értelemben, amit fel lehet használni. De a 80 vagy 50-60 százalékban tematikus koncentráció van, amelyről mi nem tudjuk azt, hogy tartalmilag ez hogyan fog majd kinézni, és ez az elgondolással ellentétes. Tehát van egyfajta szabad terület, és ami az úgynevezett értékeken belül van, a tematikus koncentrációkon belül azt tartalmilag, és azt kérném, rögzítenünk kell annak érdekében, hogy nehogy ezt tovább felhigítsuk. Négy tematikus koncentráció van, és ezekkel az EDF keretén belül lefedjük a legfontosabb dolgokat, és még szabad területet tudunk létrehozni a többi eszközszel eszköz számára 50-60-80 százalékban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kollégák, 14-en kértek szót, és 45 percünk van, hogyha mindenkinek egy percben ad választ a biztos úr, akkor az negyed óra, úgyhogy akkor 30 percünk maradt, és hogyha 14-en akarnak hozzászólni a 30 perc alatt, akkor ez fejenként két percet ad, úgyhogy mindenkit tényleg nagyon szépen kérek, hogy maximum két percben szóljon hozzá. Nagyon szépen köszönöm. Biztos úr, teljes mértékben egyet tudok önnel érteni, nevezetesen azzal, hogy az állam és fők által meghozott döntés helyén való, és valóban arra van szükség, hogy ha éves költségvetési keretben kívánnánk dolgozni, ez óriási kockázatokkal járna, és nem tenni lehetővé azt, hogy megvalósítjuk a különböző terveinket, és nem is biztosítani a biztos keretet a tervezéshez sem. Az Európai Parlament részt vesz a tárgyalásokban, és ezáltal jogosult arra, hogy megfogalmazza fenntartásait, és érvekkel álljon elő. Biztos úr, akkor, amikor megvizsgáljuk a pénzügyi helyzetét az országainknak, és főként a tisztán befizetők, a netó befizetők esetében, milyen esély van a többéves pénzügyi keretben arra, hogy főként a mezőgazdasági politikában és a területi együttműködésben előrelépjük. Hagy használjam ki ezt a lehetőséget, hogy olyan információkat juttatok el, juttassak el önnek, amelyek révén jelzem azt, hogy mennyire nagyok az aggodalmak a hegyi vidéken, az érzelmek Lengyelországban. Felfüggesztették a teljes mértékű támogatásokat ebben a régióban, és ö, ennek alapja bizonyos szabaltalanságok adatoknak az észlelése, amelyek ugyanakkor nem kerültek bizonyításra. Ennek hatalmas káros hatása van a teljes régiónkra. A regionális fejlesztési tanácsunk nem rendelkezik információval azzal kapcsolatosan, hogy mely támogatásokat fogják konkrétan felfüggeszteni. Kérdezem azt, hogy az Európai Bizottságnak szándékában áll-e az, hogy hivatos jogi eljárást indítson, mert mindez nagyon káros a régiónkra. Thank you much, a watch. Köszönöm szépen, mondja Godmans úr, nézem az órámat, hogy nehogy átlépjem a két perces határt. Biztos úr, amikor számokról beszélünk, akkor ugye február 7-én történt meg a döntés, és most már március második felében járunk, de hát egyelőre csak nem hivatalos adatok állnak rendelkezésre, ami elég nagy probléma, mert így nem tudunk tervezni. A második dolog, amit el kell mondanom, az az, hogy nem szeretnék a helyében lenni, amikor a régiók bizottságába elmegy, mert ugye itt 12,85 milliárd euróról van szó, ami a tagállamokhoz megy, és nem a régiókhoz, ugyanis kettő lehetőség van, vagy megmarad ez a kettes mellékletben, mint ahogy az eddig volt, de akkor kétszer akkora összegről kell beszélnünk, vagy pedig meg kell változtatni a kevésbé fejlett és jobban fejlett régiók logikáját. Jó lenne, hogyha erre válaszolna. És a harmadik kérdés pedig az, hogy mi történik a pénzzel, mert januárban egyetlen euró sem került kifizetésre a regionális fejlesztési alapból és a kohéziós alapból, tehát gyakorlatilag semmi. Ez vagy európai költségvetési kérdés, mert hogy év eleje van, vagy pedig komolyabb problémák merültek fel. A szociális alapot is, hogyha megnézzük, akkor januárban egyáltalán nem volt kifizetés. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ivánsz. Kolenyicsak kolléga következik. Dziękuję bardzo. Panie komisarzu, e, ja też... Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, sajnálom jó magam is, hogy kevesebb forrással rendelkezünk a regionális politika tekintetében és a mezőgazdaság területén is. A véleménye érdekelne arról a lengyel kormány álláspontról, amelynek az alapján átcsoportosítások történnek, a vidékfejlesztéstől elvonnának eszközöket, és más célokra szentelnék össze. Gyakorlatilag 25%-os csökkenésen ment keresztül a költségvetés, és így módon a közös politikára sokkal kevesebb forrás áll rendelkezni. Apit pedig az egyéb deficéket illeti illetve csökkentéseket. Nem tart-e attól, hogy további csökkentések következhetnek be a kohéziós politika tekintetében, mert ugyanakkor nem lehetséges a mezőgazdasági kiadásokat csökkenteni, azok módosíthatatlanok. Mindez hatása lehet tehát a kohéziós politikára. A második kérdéskör. 3 és öt milliárd összeget függesztettek fel Lengyelországnak a kárára, mert hogy az útépítésekkel kapcsolatosan feltételezett szabálytalanságok terhelhetők Lengyelországra. A lengyel kormány azt jelezte, hogy ezzel együtt a pénzeket folyosítani fogja, de mégis a pénzeket az Európai Uniótól, a bizottságtól nem kapjuk meg ezeket a forrásokat. Mikorra számíthatunk az Európai Bizottság részéről arra, hogy ezeket a pénzeket folyosítja? Luis Álvárez következik, tessék. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon sajnálom, hogy milyen szinten került jóvágyása a költségvetés különböző tétele. Emlékeztetnék arra, hogy az Európai Bizottságot nem kalandorok alkotják, 97 milliárdos felhatalmazási összegről van szó. Na most az a tény, hogy 980 milliárdét harcolnak a kifizetési előnyezatok tekintetében, ez minden gyakorlatilag megkérdőjelez és hát csökkentés történt, több mint 23,4%-kal beközött a versenyképességnek a sora szenvedte lesz akár, de még a kohéziós állap sorok tekintetében, még akkor is, amikor 3,7-el rendelkeztünk, az egy, az egy más tény volt. Szóval gyakorlatilag egy hatalmas eltérés sor észlelhető a különböző európai térségekben, és ez hatalmas gondot okoz számunkra, különösen az előzetes pénzügyi keretnek a fényében. Persze az okokat is fel kell tárni, de nem csak azokat. Másról is szót kell ejteni, nevezetesen a mi régiónkat foglalkoztatja messze menően az, hogy mi történik akkor, amikor a trojka dönt az eladósodásnak a szintjéről, és több mint 70%-os számok jönnek ki itt ö, ö, szomba, és gyakorlatilag 19%-os eladósodásról is szó esett. Szóval ö, hogyan lehet ö, a makroproporcionalitást érvényesíteni ö, a regionális politikákban, a strukturális politikákban, hogyha nem látjuk át azt, hogy miből fogunk részesülni az országunkban, illetve az ország központjában, és ha a makroökonomiai szempontok nincsenek összhangban a növekedési szempontok, javaslatokkal, akkor az egész összedőlhet. Mindennek már így is kárvalótjai a régiók, hogyha nincsenek kellő korrelációk felállítva a különböző tételek között, akkor a dolog nem működőképes. Arra hívom fel a bizottságot, hogy a koherenciát biztosítsa és hangolja össze a növekedési paktumot az egyéb szempontokkal, nem szabad, hogy büntessék a különböző jogalanyokat. Brigada Luis and Derek Vaughan. Köszönöm szépen, Derek Vaughan. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a biztos úrnak is, hogy eljött. Mint ahogy ön is, illetve a többi kolléga is elmondta, azért van itt némi csalódottság azzal kapcsolatban, hogy a kohéziós politikára vonatkozó összegeket megvágták a csúcs során. Hát egy milliárd ment ide, egy milliárd ment oda, a csúcson csak osztogatták a különböző ajándékokat, és végül a mi politikánkat pedig megnyírbálták. Pedig a regionális politika alkalmas arra, hogy a legkevésbé fejlett régiókat megvédje, hogy a legszegényebbeket megvédje, és hát úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyság semmit nem kíván tenni annak érdekében, hogy a saját legszegényebb régióit megvédje. Egyelőre még nem ismerjük a hivatalos adatokat, az imént egy kolléga már mondta, hogy jó lenne, hogyha meglennének az adatok. A strukturális alapok következő tervezési szakaszában valószínűleg 400 ezer euróval kevesebbel kell majd gazdálkodnunk. Ez egyébként a hollandok nem hivatalos becslése. Az Egyesült Királyság is bocsátkozott némi számításba, és ők is körülbelül ugyanerre az eredményre jutottak. Tehát jó lenne, hogyha minél hamarabb ismernénk már az egyértelmű és pontos, hivatalos adatokat. Szeretném megkérdezni, hogy önnek egyébként van ebben némi beleszólása mondjuk Velszben, Észak-Írországban és Skóciában azért nagyon sok, nagyon szegény régió van. Jó lenne, hogyha ön esetleg egy kicsit nyomást gyakorolna annak érdekében, hogy ezeket a régiókat meg tudjuk védeni. Úgyhogy ez lenne a kérdésem, hogy önnek ebben a tekintetben milyen befolyása van. Aztán született egy javaslat, hogy a tagállamok esetleg átutalhatnak nem csak 2%, hanem 4% összeget egyik régiótól a másikba, Nálunk mondjuk Skóciában és Észak-Írországban nagyon komoly lehetőségek rejlenének ebben. Esetleg ön nem támogathatna egy magasabb százalékos arányt is a régiók közötti átadásnál? Mariát még meghallgatjuk, és utána válaszadás következik. Muchas gracias, muchas gracias, presidenta, comisario. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, örülök ennek az eszmecserének, és három kérdésem lenne önhöz, remélem, hogy válaszol tud majd szolgálni. Az első szempont a makroökonomiai kondicionalitásnak a kérdése. A kolléganőm már feltette a kérdéshez kapcsolatosan, miért ezt miért tárgyaltak erről februárban? Ön hogyan látja a dolgokat e tekintetben, és mi az álláspontja az Európai Bizottságnak, ha a makroökonomi kondicionalitás feltétel rendszer átmegy, akkor ennek milyen hatása lesz a struktúrális alapok felosztására? Második kérdésem, a múlt héten a sajtóban azt olvastam, hogy 55 milliárd a struktúrális alapokból, illetve a kohéziós alapból nem került felhasználásra. Márpedig mindössze Ugye már egy éve született meg a növekedés és foglalkoztatása született terv. Nos, a 0,5 tizedes növekedési ütem, amelyről az Eurostat számolt be, nem eredményezi azt, hogy a bizottság arra a következtetésre jut, hogy fel kellene már használni ezen forrásokat más célkitűzésekre. Ha ezt tennénk, akkor ezáltal ellensúlyozni tudnánk a következő ciklusnak a csökkentéseit a struktúrális alapok területén. Mit lehet tenni azért, hogy 2013-ban nem lennek leblokkázása a különböző megvalósulásban lévő programok. Gracias, Maria. Köszönöm szépen, Maria. Most a biztos úr a szó. Heten kérdeztek, hogy körülbelül 7 percben kérném, hogy válaszoljon. Az első és utolsó kérdést összefoglalva 2014-re egy kiegészítő költségvetés, ha jól tudom, jelenleg a többi pénzügyi pedig szól a tárgyalás, és szerintem a lehetőséget kihasználják arra, hogy egy első módosítást, tehát mondjuk 12 milliárdról döntsenek, és utána majd bizonyos témákat ismételten felvethetünk, amikről beszéltünk tavasz, az előző évben. Ha jól emlékszem, tavaly 12 milliárd kintlévőség volt, amit átvettünk erre az évre, tehát 2011-ből, 2012-ből is átvittünk összeeket, és ez összeadódott. Tehát elég sok összeget vittünk egy egyik évről a másikra, és természetesen nehézségeink vannak bizonyos programokkal, illetve kifizetésekkel, és ezért mindig is azt követeltük, hogy legyen egy költségvetés módosítás, de már korábban legyen egy megfelelő költségvetés, hiszen az éves költségvetés nem más, mint, mint egy lebontott likviditási számla az adott évre. illetve annak lebontása, amit várhatunk a tagállamok részéről. Szükség volt arra, hogy a tagállamokkal intenzíven tárgyaljunk, és így jött létre ez az összeg, és um, tudtuk, hogy ilyenfajta szükségszerűség lesz majd. Lengyelországban még egyszer a lengyel sajtónak is elmondtam már ezt néhány hete, az elmúlt két évben 190 um, ilyenfajta lebontást eszközöltünk, csak négy tagállam volt, ahol ezt nem kellett végrehajtani. Nagyon alacsony szintű indikációkra is szükség volt, Ha jól tudom, aztán eh, ezek a felfüggesztések kb. 6 eh, hónapig eh, tartanak, és ezen 6 hónap alatt a problémákat meg lehetett szüntetni. 20%-os a költségvetés arány Lengyelországban, is egy ilyenfajta felfüggesztés 1-2 ot tett ki. időben kell reagálnunk, és ezt kérem majd az éves mentesítés kapcsán is, és ebből le kell vonni a konzekvenciát. Nem tudok közvetlenül felvilágosítást adni. Ha érdekli az önöket, akkor elmondhatom, hogy a munkatársaim sokat tesznek annak érdekében, hogy az adott hatóságoknak ezeket közreadják. Makrofeltételek, makrokondicionalitás, ez a további tárgyalások témáját kell, hogy képezze. Igazából ez nem fog majd kihatni az eszközök felosztására. Ez egyfajta, ez elméletileg akkor lehet hatással, hogyha nem tartják majd be ezeket a feltételeket a jövőben, és akkor ez tényleg hatással járhat a, arra, hogy felfüggesztik a kifizetéseket, vagy megszüntetik a kifizetéseket de alapjában véve ez nem hat ki ezekre. Ezen kívül felmerült még eh, az a kérdés is, hogy eh, csak is ugyanazon régiók között eh, lehet szétosztani eszközöket nemzeti szinten, viszont nem lehet különböző régiók között felosztani eszközöket. Van egy főváros tényező is, ez 3 százalék, és ezt és azt szolgálja, hogy főként a kutatásokra osszák el a pénzeket. A tárgyalások során szeretnénk arra hangsúlyt helyezni, hogy hogyan fogjuk majd ezeket az eszközöket szétosztani. Az elnök azt utalt arra, hogy mindig szó van a brit kedvezményről, lehet, hogy ezt majd lehet, később továbbadják majd a régióknak az 55 milliárd, amit említettek. Ez a legnagyobb félreértés. Ebben az esetben nincs nem rendelkezésre álló összeg. A teljes összeget többé vagy, vagy kevésbé az adott periódusan belül nem csak az országoknak, hanem az egyes programoknak, az egyes támogatási kritériumok megfelelően szétosztják, és az évek során erről a számláról levesznek annak érdekében, hogy konkrét projekteket támogassanak. Amikor a projekt lezárult és mindent értékeltek, akkor akkor történt meg a kifizetés. Az 55 milliárd egy olyan összeg volt, azt hiszem, hogy 2011 végén, amely akkoriban még nem konkrét projektekhez volt hozzá rendelve, de az egyes programokban már költségvetés szempontjából lekötötték, tehát itt arról lehet beszélni, hogy projektekhez még ezt nem rendelték hozzá, de jövőbeli felhasználás szempontjából volt ez elkülönítve tehát nem lehet állandóan módosítani itt ilyen értelemben, ez egy nem felhasznált, tehát ez, ilyen értelemben nem lehet ezt fel nem használt pénznek tekinteni. És szeretném egyértelmű tenni azt, hogy költségvetés szempontjából le vannak kötve ezek az összeg, ezeket le lehet hívni. N plusz 2, N plusz 3, hogy két vagy három év a jelenlegi pénzügyi periódus kapcsán. Tehát téves elképzelés az, hogy van olyan pénz a regionális politikák területén, amelyekkel nem tudjuk, hogy mit kezdjünk. Ez egy rossz elképzelés. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Még heten fognak hozzászólni, úgyhogy nagyon komolyan nézni fogom a két percet. Luhán úr! Vielen herzlichen Dank, és ez sehr, dass der Herr Kommissar... Nagyra értékelem azt, hogy nyíltan kommunikál velünk a biztos úr. Nagyon fontos az, hogy mi is részese legyünk ennek a döntési folyamatnak. Néhány pontos és specifikus kérdést szeretnék feltenni. Ön eh, az N plusz 3 szabályról beszélt, illetve ez nem járul ahhoz, hogy nagyobb lesz majd a gazdasági hatékonyság. Ugyanakkor számos országban problémák vannak semmit nem mondott arról, mit kívánnak javítani a parlament álláspontjával szemben. A legtöbb probléma ezzel a területen alakul ki, és semmit nem mondott azzal kapcsolatban, hogy az a Bizottság mit kíván majd javasolni, és a tagállamokat hogyan kívánják majd bevonni úgy, hogy egységes, standard intézkedéseket hajtsanak végre. A második kérdésem a jobb költekezésre vonatkozik, a better spendingre. Természetesen nagyobb rugalmasságra van szükség, ez így van, de készítettek-e konkrét elemzést a befektetési fajtákat illetően? Milyen fajta pénzek térülnek meg a legjobban? Köszönöm szépen. Thank you, Rika. Köszönöm szépen, Rika Manner. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos úr! Mindenek előtt üdvözlöm, hogy erre a vitára, eszmecserére sor kerülhet. Kettő kérdésem lenne. Először is köszönetet szeretnék mondani, mert hogy ön kiállt a határmenti régiók mellett a költségvetési vitában. Nos, a régió szakbizottságunkban valóban mi is harcosan küzdöttünk azért, hogy a területi együttműködés megvalósulhasson ilyen területeken is, és hát így alakulhatott ki a 7%-os szám az összes költségvetési forrásat vonatkoztatva a témában. Na most a tanács ugyanakkor nem kellően meggyőződött arról, hogy mennyire fontos a területi együttműködés. a több kollega is már megfogalmazta a parlamentben és a szakbizottságunkban, továbbra is ki kell állnunk ezen terület fontossága mellett. Emlékeztetnék arra is, hogy milyen kimenetelű volt a múlt heti szavazásunk. Sajnáltuk azt, hogy nem léteznek számadatok a területi, illetve regionális együttműködés vonatkozásában. Kitérnék most az izolált és az alacsony lakosságú régió kérdésére is. Ezekre is messze menően oda kell figyelnünk, és a tanácsnak messze menően oda kell figyelnie a témára, mert amennyiben csökkentik a költségvetés forrásokat, ez káros lesz. Köszönöm szépen, hogy betartottad az időt, Josif Matula. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, nem fogom megismételni azt, amit a kollégák már elmondtak a közbeszerzéssel kapcsolatban, csak csatlakoznék hozzájuk. Viszont néhány aggályt azért szeretnék elmondani a csökkentésekkel kapcsolatban a mezőgazdaság a kohéziós politika tekintetén. És meglehetősen aggasztónak tartom azt is, hogy a határokon átnyúló együttműködésnek is megnyírbálásokkal kell szembenéznie. A regionális és a helyi szintű együttműködés rendkívül fontos témák. És nagyon komoly elvárások vannak a régiók részéről a regionális együttműködés területén, és ezeket az elvárásokat nem fogjuk tudni teljesíteni, úgyhogy ez nagyon komoly csalódáshoz vezet majd a régiók részéről. Az is elhangzott, hogy az N plusz 3 szabály talán ön egyedül támogatja a biztosok közül. Tényleg így van ez? Esetleg ezt ki tudná egy kicsit részletesebben fejteni? Ennyire súlyos a helyzet? Ön az egyetlen biztos, aki támogatja az N plusz 3-as szabályt? Aztán beszéltünk arról, hogy az új MFF 40%-át 2020 után lehet majd felhasználni. Ez mondjuk felveti bennem azt a kérdést, hogy akkor ugye a tartaléknak a kezdetektől kezdve hozzáférhetővé kellene lennie, de akkor az új keretben a kezdet ennyire kitolódik, ez tényleg kitolódik 2020-ra. Ön nyilván részletesebben ismeri ezeket az adatokat, és jobban tudja, hogy a partnerségi megállapodások hogyan működnek, hogy a tagállamokban mi a helyzet, de azért számomra ez meglepő volt. Tehát minden nagyon-nagyon későn kezdődik csak el. Köszönöm szépen, Mazzoni asszony. L'interessante confronto. Köszönetet Mondani tehát én is elnök asszonynak, illetve biztos úrnak nagyon hasznos ez az eszmecsere. A költségvetésről hallottuk a szavait, hallottuk azt is, hogy a kutatás, az innováció és a foglalkoztatás eltén emelkedések kívánatosak, és ön szintén felkarolta azokat a kezdeményezéseket, amelyeket megfogalmaztunk a regionális politikát, illetve a mezőgazdaság kapcsolatosan. Na most a kohezős politikával mit kapcsolatosan mit is tudunk mondani? Ugye ott van a kutatás és a fejlesztés, ez egy dolog de gyakorlatilag nagyon kevés jelzést, megerősítést kaptunk arról, hogy itt emelkedések történnek, és nem fogjuk tudni megvalósítani a növekedési célkitűzésünket, a Ö, foglalkoztatási célkitűzéseket sem, pedig ezeket kitűztük ugye a 2020-as céldátummal. Ennek rendkívül negatív hatása lenne, és emlékezetet arra is, hogy mi felhatalmazást adtunk a közös politika tekintetében. A, a múlt héten az Európai Parlament egy állásfoglalása is sort kerített a költségvetéssel kapcsolatosan, a tanács álláspontját véleményeztük, és úgy gondoljuk, hogy ami mellett letettük a garast, azt védelmezni kell. Ki kell állnunk a dolgok mellett. Nem arroganciáról van szó, hanem arról, hogy meg vagyunk győződve arról, hogy hasznos és eredményes munkát végeztünk, hosszasan dolgoztunk a témán, és így jutottunk döntésre. Továbbá. Ön beszélt arról, hogy hogyan történik majd az átmenet az egyik ciklusról a másikra is. Beszélt arról is, hogy milyen erőforrások állnak elméletileg majd rendelkezésre, beszélt a kötelezettségvállalásokról is, és a kifizetett előirányzatokról is. Nos, itt azt észleljük, hogy vannak olyan alapok, amelyeknek a forrásai nem kerülnek majd felhasználásra, és ezáltal csökkentenék is a támogatásukat, azaz büntetnék a következő stratégiai keretben az adott országot. Például, hogyha Olaszország nem tudja elkölteni valamennyi erőforrását, akkor a következő periódusban visszavonják, illetve nem adják meg ezeket a pénzkereteket a számára, tehát büntetik Olaszországot ezáltal valóban most az a kérdés, hogy mindent úgy kellene megtartani, mint ahogy az jelenleg működik a kiadások területén, vagy sem. Valóban cél az, hogy észszerűen legyen a pénzeszközöknek a felhasználása, de ez azzal magyarázható, hogy a hiánya a flexibilitásnak, a rugalmasságnak nem tette lehetővé azt, hogy kellően lépjünk fel, mert hogy minden a koncentráció köré fonódott aztán ott van a makroökonomiai kondicionitásnak a kérdése. A biztos beszélt a különböző kritériumoknak a felülvizsgálatára a szolidaritási kritérium tételére többek között a beruházások vagy a fejlesztésekhez képest. Az egyik oldalon ott van az előrelépés a stabilitási szempont szerint a bizottság részéről, mi pedig a fejlesztést támogatjuk az ilyen elv alapján, hogy az segítheti az előrelépést. Köszönöm szépen, nem volt éppen fegyelmezett hozzászólás, reméljük a következők jobbak lesznek. Ugyjász úr! Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, örülök annak, hogy a rendelkezésünkre áll, és valóban itt lehetőség van arra, hogy most felvegyesek egy kérdést, nem annyira a számadatokkal kapcsolatosan, hanem az eljárásokra vonatkozóan általában véve a rendelettel, az eljárási rendelettel kapcsolatosan mit is tudok mondani? Azt, hogy a partnerségi megállapodásokra esik a hangsúly az új rendeletben, és valóban a nem eléggé hatékony dolgokat kell most kezelni hatékonyabb módon az alapok felhasználásában. ön pontosan tudja, vannak olyan kérdések a régiók tekintetében, amelyekre a három oldalú egyeztetések nem térnek ki, és hát pedig sor partnerséget indítottunk el. Ennek révén kívánunk hozzájárulni a nemzeti fejlesztésekhez. Kérdezem azt, hogy az informális egyeztetések a tagállamokkal hol tartanak? Ön bólogat, úgyhogy nem is folytatom a kérdésemet, a válaszát várom csak. Köszönöm szépen, Cornélia. Nee, das ist nicht. Doch, es ist es. Okay, Entschuldigung. Igen, elnézést. Biztos úr. Szerintem ő nagyon védekező állásponton van a bizottság részéről, és a kérdésem az az, Ausztriában hozzájárult-e volna egy ilyenfajta költségvetéshez, amikor már eleve vannak le nem fedett posztok, se nem állami bevételekkel, sem pedig adóbevételekkel, sem pedig hitelekkel, vagy bármi mással. Ilyen helyzetben vagyunk ugyanis most. Igazából hiány van, és a fiskális paktumot elfogadták, amely a adósságcsökkentést írja elő, de nálunk az önök országában is nagy vehemenciával jártak el, és más tagállamokra is ráröltették ezt. Ez egy olyan helyzet, amelyben a bizottságnak fel kellene lépni, és azt kellene mondania, hogy ez nem megy, mindenképpen szükség van az ön e, eljárására. A következő pont, kiszámolta ezt már esetlegesen, hogy milyen hatással jár az, hogyha a legrosszabb esetben sokkal kevesebb pénz áll majd rendelkezésrenek, kihatása van összességében a kohézióra, tehát mindenképpen a legrosszabb szenárióval is számolnunk kell. És persze fennáll a kérdés, mi lesz majd az országokkal, én egy átmeneti területről származok, A kérdés az, hogy mit mondunk az embereknek majd ezzel kapcsolatban. Utolsó pontom, a sokkal többet követeltek, sokkal többet döntöttek a költségvetésről, mint amit tehetett, tehetett volna a tanács. Igazából egy oldal elég lett volna a tanács részről számokkal, ez nem következett be, és ez igazából kihatott a mi mandátumokra is, és ez a szerződés megsértését jelentette. Ezzel mit, mit kíván tenni? Karimadeli. Köszönöm szépen, Karimadeli. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, Ön ismeri az Európai Parlamentnek az álláspontját a költségvetéssel kapcsolatosan, az Európai Unióval kapcsolatosan, ön ezt, ezt jelezte a többi kollégám is, és tudja, hogy milyen csökkentésről van szó. Nos, beszéljünk az átmeneti régiókról. Ezek a leginkább sújtottabbak a válság által, és ezzel szemben azt mondom, hogy a fatalista megközelítéssel szemben kell, hogy menjünk, és a jövőre kell koncentrálnunk, a jövőt kell építenünk, mint ahogy ön is mondotta, a fiatal generációra kell odafigyelnünk. Van egy kulcsmegoldásom megoldásom az ön számára, ezt úgy hívják, hogy energetikai átmenet. Ez az igazi megoldás és előrelépés, a fejlődésnek a záloga a századunkban. Az Európai Unióban a gazdasággal szemben, a munkanélküliséggel szemben ez a megoldás. A megújuló megor energiák, az újraiparosítás tekintetében a hőszigetelés alkalmazásával lehet mind-mind előrelépni, csak úgy, mint a szociális téren. Tehát az változás elleni harc, azt hiszem, ez a megoldás, ezt kell felvállalni teljes mértékben, már csak azért is, mert egyre ritkábbak az erőforrásaink, és ezáltal sarokba vagyunk szorítva. Itt az ideje, hogy alapvető átalakításon menjen keresztül az energiaszektor szektor és ezáltal a szén-dioxid mentes gazdálkodással tudjunk élni. Ami pedig a környezetvédelmi szempontokat illeti, a, koncentrikus tema, a tematikus koncentráció aggodalmat támaszt bennem óriási az a rossz kompromisszum, amely az MFF-vel kapcsolatosan kialakult, mit is eredményez? Azt, hogy a tanács gyakorlatilag zsarolással él, a tematikus koncentrációt veszi elő, és ezáltal kívánja többek között megszabni a feltételeket, még a, a CEF tekintetében, az összekapcsolás tekintetében is. Biztos úr! Úgy gondolom, hogy arra van szükség, hogy ön megerősítse ismételten, hogy itt az ideje az integrált fejlesztési eszközöket bevetni. Úgy gondolom, hogy a bizottság egyet tud majd érteni, és ezzel, és majd el tud menni akár az irányító hatóságokhoz, akár a tagállamokhoz azért, hogy az IT-ájokat előre vigye. Tehát itt van, itt van egy hatalmas, hatalmas sugárút, amelyre rá kellene lépni, irányt kellene most már ö, venni ennek a mentén, és nem két év múlva, nem három év múlva, úgyhogy számítok önre személy szerint azért, hogy ezt a dinamikát elindítsa. Köszönöm. Sí, yo seré muy breve. Vengo de las Islas Baleares de, de España. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. A Balear szigetekről jöttem, és ö, valamennyi sziget ugyanazt igényli, tehát a határon átnyúló együttműködés tekintetében az az 50 kilométeres paraméter miért, miért ennyire lehatárolt? A Balear szigetek nem képesek így módon részt venni a folyamatban, és nem tudnak részesülni a támogatásokból, nem tudnak az ilyen a különböző nagy léptékű projektekbe belépni Márpedig ugye szó esik az alapszerződésben ö, arról, hogy kompenzációban kell, hogy részesüljenek a szigetek, a Lisszaboni szerződésre tudok csak utalni, és nem ennek a hatását észleljük, hanem azt, hogy büntetnek mindig, mert hogy ott van ez a korlát, ez a korlát, amely behatárolja a hozzáférésünket. Nem értem. Igazándiból nem értem azt, hogy a tanács miért áll ki folyamatos a mellett, hogy ez így legyen. A spanyol kormány, a portugál kormány, a görög kormány is előállt kérésekkel e, tekintetben kezdeményeztek továbbá a finnek is. Szóval valamit kellene már tenni, vagy pedig hát továbbra is le vagyunk nyomva víz alá. President. Köszönöm szépen, és az utolsó hozzászóló következik, Katrin Berder. Tudom, hogy telik az idő, úgyhogy rövid leszek. Nyilván a bizottságnak megvan a metodológiája arra, hogy tényleg segítse a tagállamokat, hogy megfelelő helyre kerüljenek a régiók, ez nyilván közös célkitűzés. De azért megkérdezném a bizottságtól, hogy biztos az, hogy megvan a megfelelő rugalmasság a tagállamok oldalán arról, hogy a saját jó prioritásaikra tudják elkölteni ezt a pénzt hallottunk számokat, az Egyesült Királysággal kapcsolatban is, a sajtóban is olvashatunk rengeteg számot, ugyanis beszéltünk arról is, hogy a populáció szempontjából vannak olyan régiók, amelyek hátrányba kerülnek, ugye, mert hogy nem túl sűrűn lakottak, de hát ezeket a régiókat is azért megfelelőképpen figyelembe kellene venni, hiába ritkán lakottak. És akkor a tagállamok hogy kapják meg a megfelelő rugalmasságot, hogy ezeket a régiókat is megfelelően tudják segíteni. Köszönöm szépen, a biztos úrnak adom meg a szót. Itt az utolsó esély, hogy meggyőzzön minket. Vielleicht noch einmal diese Unterscheidung zwischen Commitment. Meg kell különböztetnünk a kötelezettségvállalási kifizetés között ahogy az történt a kormány és államfők döntésében is. Van egy döntés, egy ígéret az állam és kormányfők részéről 2007 -2010 és 2020 között. Az 908 milliárd a kifizetésekben, viszont összességében a 7 év alatt 960 áll rendelkezésre, vagyis hogyha ki, tovább mennek a 980 járon a kifizetések, akkor azok a következő évben ezeket be lehet pótolni. Tehát ez az, ez a, ami feszültséget okoz. Ezért a 40%-ról beszéltem korábban, ez nem más, mint az, hogy de facto, ami a számokat illeti, egy tíz éves periódust hozunk létre, és hogyha a tapasztalatainkat megvizsgáljuk, hogy hogyan hajtották végre a projekteket, és a periódus végére nőtt logikus módon a projektirajtások száma és a kifizetések száma is, akkor egyértelmű, hogy a periódus végére sokkal magasabb összegek jönnek ki, mint a kezdetben, és ez a több kifizetés lesz, mint az elején. És ezért eh, a tíz évvel számolva abból indultunk ki, hogy a költségvetésünk 40%-a majd ebben az időben lesz esedékes, de a tagállamoktól is függ, hogy csökkentik ezt a folyamatot, ez a mi érdekünkben állna, és az a kritikánk, hogy az N plusz 3-mal őszintén szólva nem egyfajta leszél fel, de igazából a nyomás arra vonatkozólag, hogy végrehajtsanak projekteket, csökkenni fog. Mert abból indulhatunk ki, hogy 2020 után ismételten lesz majd egy program, lesznek megint projektek. A kohéziós politika szempontjából nem fog megszűnni a világpont, ellenkezőleg a projekteket akkor lehet véghez vinni, hogyha majd új projektek is lehetnek, hogyha három év az átmeneti időszak, az átfedési időszak, akkor annak megvannak a kockázatai, és pontosan ezért nem vagyok egyre lelkesek, de Marinescu azt már elment, de Ruhán úrhoz hasonló kérdést tett fel, tehát a jelenlegi periódusban M plusz 2 a szabály, és Szlovákia és Románia esetében a tanács azt javasolta, hogy találjunk egy megoldást, hajlunk arra, hogy megnézzük a lehetőségeket, hogy megfeleljünk ezeknek a kívánalmaknak. Nem tudok semmilyen fajta eredményt jelenleg felmutatni, megnézzük az opciókat. Szeretnék azonban a rendeletek megváltoztatását elkerülni. A public procurement, a közbeszerzés állandó téma, részünkről itt szeretnénk egyszerűsítést elérni, viszont ehhez az kell, hogy Románia, Romániában, és szeretem ezt a tribán tudom információkat, de mindenképpen egységes, nemzetközileg használt pályázati kiírásokat alkalmazzanak, annak érdekében, hogy egyfajta bizonyosság alakuljon ki. Ami azt a kérdést illeti, hogy mi, miből térül, milyen pénzek térülnek meg a legjobban, hát erre nem tudok egy általános választ adni, csak azt tudom elmondani, hogy vannak ö, olyan érdekek, amelynek érdekében az eszközöket nem lehet, az jelenlegi periódusban ez 10 milliárd lesz, de ez függ a különböző lehetőségektől. A következő periódusban 30-40 milliárdot szeretnénk erre a területre alkalmazni. Egy teljesen másfajta hatással járhat ez majd. Itt sok minden számít, számítan az, hogy milyen országról van szó. Tehát mindig vannak benchmarkok, amit figyelembe kell venni és amelyek a tagállamok szempontjából specifikusak. Köszönöm szépen Manner asszonynak és másoknak is, akik a territoriális együttműködés kérdését felvetették, mert tudomásul vettem azt is, hogy az Európai Parlament bölcsességében még nem javasolt semmilyen fajta számokat, és módosítás alapok. Hogyha a Lisszaboni stratégia nem járt állható sikerrel, akkor legalábbis tanultunk a hibákból. lebontottuk az európai célokat nemzeti regionális célokká. Voltak azonban olyan dolgok, amik makrosz szinten maradtak meg, és eznek nem voltak elég ambiciósak bizonyos régiók számára. A rugalmasságot nem szabad félreérteni, másképp értelmezni, vagyis úgy, hogy minden lehetséges. Garanciákra van szükség a helyi sajátosságnak megfelelően, személyre szabott végrehajtásra van szükség, például az energiatékonyság kapcsán, a megújuló energia források kapcsán, amikor a helyi és regionális szintről van szó, akkor az nagyon fontos számunkra. Tudjuk, hogy a parlament mellettünk áll ebben a kérdésben, viszont a tagállamok hozzájárulása az más. A parlament is foglalkozhat ezzel, de ez attól függ szerintem, hogy bizonyos tagállamokban másfajta alkotmányos jogok vannak, másképp vannak elosztva az illetékesség körök helyi regionális szinten. Vannak olyan országok, ahol helyi szinten alig van illetékességi kör, administratív kapacitásuk sincsen arra, hogy ilyenfajta projekteket végrehajtsanak. Tehát nagyon különbözőek a feltételek, amelyek előnyösek vagy hátrányosak lehetnek. Úgy, mint aki ismeri a kommunális politikákat. Én azt szeretném, hogyha a kompetencia átvitelt jobban kifejlesztenénk helyi, regionális szintre, oda kell helyezni az illetékességi köröket, ahonnak tényleg van ö, értelme. Ebben az értelemben természetesen a tagállamok felhasználása kapcsán a legkevésbé ö, lakott vagy leghátrányosabb helyzetű területeket fogjuk figyelembe venni, erről majd még meg kell állapodnunk. És ennek értelmében fognak majd az eszközfelosztások lezajlani. Ami a informális tagállami tárgyalásokat illeti, elmondhatom, hogy jó úton haladnak, azon országban is, ahol a politikai fejlemények miatt, például Olaszországban volt megakadás politikai szinten, tehát administratív szinten. Itt azonban jól hallnak a dolgok. Ezek persze nem kedvezőek a tárgyalások számára, de összességében jól hallnak a dolgok. Ahogy mondtam, Ernst asszony, ami a költségvetést illeti, eh, mm, nem eh, szeretném eltutkulni a véleményemet. Szeretnék emlékeztetni arra, ezt asszony már el is ment, de az európai szinten le kell ö, szögezni azt, hogy adósságot nem hoztunk létre. Költségvetésünk 94%-át tagállami tevékenységre fordítjuk. Tehát, hogyha a költségvetés összességében kisebb lesz, az kihat majd a tevékenységekre és kezdeményezésekre is a tagállamokban. Már is volt öt fajta csökkentés. Ami a 150 kilométert illetően mindig vannak viták erről. Az Európai Bizottság itt egyfajta rugalmasságot szeretne, de dönteni kell a közvetlen együttműködés, illetve a programok között. Itt vannak lehetőségek, de természetesen a rend, meg kell vizsgálni a rendszereket. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani, abból indulok ki, hogy fogunk a továbbiakban is majd találkozni, a következő hónapok döntőek lesznek, szerintem a legtöbb dologban egyetért a parlament, a bizottsággal, mind a két intézmény nagyon eltökélt. Közös célunk van, közös érdekünk van, szeretnénk megfelelő költségvetést, szeretnénk ezt minél gyorsabban létrehozni, és szeretnénk ezt lezárni minél hamarabb az állampolgárok érdekében. Köszönöm. Biztos úr, köszönöm szépen, és szeretném még egyszer elmondani, hogy mindig tártkarokkal várjuk Önt itt a szakbizottságban. Köszönjük, hogy eljött a mai napon, és köszönjük, hogy tényleg minden kérdésre válaszolt. Mindenképpen számítunk az ön támogatására a bizottság berkein belül lezajló vitákban és tárgyalásokban. Kedves kollégák, fél négykor találkozunk Románia miniszterelnök helyettesével, illetve egy román miniszterrel fogunk találkozni, tehát két tagja is eljön a román parlamentnek, hogy a román regionális politikáról vitázzunk. Köszönöm.